Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. Che, come sempre, non abbiamo abbondanza di... Elkezdjük tehát az ülést. Kezdjük a napirend elfogadásával. Egy pontosítással, amelyet meg kell tennem, amely a tízes pontra vonatkozik. Ma délelőtt egy vitára került sor. Az emberő Jogi Albizottságban, és Hautala asszony, aki tevünk, az uniós politikák az emberi jogok védelmezőinek érdekében című jelentéstárgyában azzal a javaslattal élt, hogy ne bocsássuk vitára az ő jelentését ma délután, mivel az albizottságban egy széles körű kimerítő vitára került sor. És a szöveggel kapcsolatos általános egyetértés uralkodott, a lehetséges kompromisszumokat, illetően is a szavazásra való tekintettel. Meg is adom a szót Hautala asszonynak, hogy ezeket a témákat jobban be tudja mutatni, de a javaslat, amit előre bocsájtottam, az ez volt. Es ist keine Trans Auta. Übersetzung in Deutsch. No translation. Eh, se possiamo prevedere di intervenire per... Megpróbálunk beavatkozni ezzel a problémával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a német hivatalos nyelv, megkíséreljük. Kérem, akinek ez a feladata, gondoskodjon erről. Hautala asszony. Ja juuri niin kuin te sanoitte, niin tarkoitukseni on ehdottaa, että alivaliokunnassa ei tänään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 Eh, a módosító indítványokat úgy gondolom, hogy meg kell várni. Nagyon komoly vita eh, folyt már erről a jelentésről a másik eh, bizottságban. 170 módosító indítvány érkezett, és ez nyilván emelni fogja a jelentés minőségét, úgyhogy legközelebb már szavazni is tudunk majd erről a jelentésről itt a tulajdonképpen illetékes bizottságban, a külügyi bizottságban, mint mondtam, nagyon komoly számban érkeztek be módosító indítványok, és hát a bizottság ezt úgy értelmezi, hogy ez azt bizonyítja, hogy a téma nagyon komoly érdeklődésre tart számot, és akkor tudunk foglalkozni esetleg már a plenárison, és ezzel júliusban, és akkor a főképviselő is ott lesz. Igen, köszönöm, ebben egyetért. Rendben, ha egyetértenek, akkor elfogadjuk ezt a javaslatot Hautala asszony részéről, és kihagyjuk a tízes napirendi pontot a mai napirendünkből. Még egy koveret, későbbiekben meghatározandó időpontra valószínűleg a következő ülés lesz ez. Van néhány közleményem a munkáink ütemtervét illetően szerdán 14-én 16 órakor eszmecserére kerül sor Oscar Fernández de Tarankóval, aki az ENSZ főtitkár helyettese, és aki a politikai jellegű ügyekért felel a téma. A konfliktus megelőzés és mediáció lesz, a bizottság már felülvizsgálata, a béke fenntartást illetően. Csütörtökön 15-én 9 órakor Stefano Saninoval, a Relax főigazgatóság főigazgatójával kerül sor eszmecserére, aki szintén speciális megbízatással rendelkezik Ázsia és Latin Amerika tárgyában, fogja bemutatni nekünk jelentését a tárgyalások menetéről, melyek célja a társulási szerződés megkötése az EU és Latin Amerika között. Aztán áttérünk a jegyzőkönyvek elfogadására, a február 23-a és március 8-a ülésekről van szó vannak mellékletek is az önök kezében. Ha vannak kifogások, megjegyzések, meghallgatjuk ezeket. Ha nincsenek, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Remek, akkor nézzük a következő napi rendi pontot. A egy délkaukázusra vonatkozó EU stratégia szükségessége címmel. Tessék, passzert úr! tessék. Bocsássa meg, elnök úr, de ezt nem tudtam még feldolgozni. Azt hallottam, azt mondta, hogy 14-én, 15-én lesz áprilisban ez az ülés. Tehát április 14-15, most nem akarom én ezt megkérdőjelezni, biztos, hogy ez nagyon fontos funkcionáriusok vannak ott az ENSZ-ből, akikkel találkoznunk kell, de azért azt el szerettem volna mondani, hogy ez a tendencia, hogy a szerda és csütörtök napokon frakcióüléseken kívül még most bizottsági üléseket is beletömnek a napba a plenáris előtt, amire fel kell készülnünk, és eleve nagyon sok programunk van a választó körzetünkben is, szóval ezzelről a tendenciáról beszélni kell. Azt állapítom meg, hogy egyre több ülés van csütörtök délután a frakcióhéten, és ez korábban nem volt így, és oda kellene figyelni, hogy aztán nehogy már csak bizottsági ülések legyenek, aztán a választóink már azt se fogják tudni, hogy létezünk. Ehm, delle sue... Tudomásul vesszük megjegyzését. Bizonyosan elgondolkodunk majd ezen a problémán. Azonban az ülés, amelyre utaltam, szerda este lenne, és csütörtökön pedig délelőtt. Tehát ez nem ütközne a frakcióülésekkel. Azonban megjegyzése mindenképpen figyelmünkre talál, Verstanden, es überschneidet sich nicht. Ugyanis ez nem essik egybe a frakció héttel akkor, de egybeesik olyan tevékenységekkel, amit otthon csinálunk a választóink körében. Tehát normális körülmények között a frakció ülések szerda délután véget érnek, és akkor mehet az ember haza a választókörzetébe. Ez évtizedek óta bevett gyakorlat a parlamentben, és most aztán szerdán meg csütörtökön hirtelen további ülések lesznek, így aztán az egész hét tele van. Nincs időnk a választókörzetünkre, ezt szeretném hangsúlyozni. Dunque, nel calendario uh, ufficiale che mi... A hivatalos naptárban, amelyet a titkárság adott át részemre csütörtök délelőtt, hivatalos szakbizottsági ülésnapa bevált gyakorlat szerint. Ez tehát a kialakult keret. Minden esetre a megjegyzéseit tudomásul vesszük, és a rendel összefüggésben értékelni fogjuk, hogy ö, ö, teret tudunk-e adni az ön kérelmének. Nos, tehát a napi renden szerepel az ötös pont, egy dél-kaukázusra vonatkozó EU stratégia szükségessége címmel a jelentéstevő Kirillov kolléga emlékeztetnék arra, hogy erről a témáról már január 27-én vitáztunk a szakbizottságban, de a téma kényességére tekintettel számos ö, módosító érkezett, 295, és emiatt nagyon intenzív tárgyalásokra volt szükség a jelentéstevő és a kollégák között, valamint az Energiaügyi Szakbizottság is küldött nekünk egy levelet, amelyben kifejti ezt a témát. Felhívnám a figyelmüket egy sor javaslatra, amelyet a jelentéstevő javasol felvenni a kompromisszumos szövegbe, melyet be fog mutatni nekünk. További késlekedés nélkül megadom a szót Kirilov képviselő úrnak, aki ismerteti majd a kollégák által bemutatott szövegeket, valamint a kompromisszumos szöveget, melyet javasolni szándékozik. Tessék, a szó. Presidente, Let me first of all underline again the main... Nem engedje meg, hogy aláhúzom a jelentés fő gondolatát, elnök úr. Ez pedig nem más, mint hogy eh, indokoljuk, hogy miért van szükség komoly stratégiai szerepre a régióban, és ismerjük fel, hogy szükség van eh, stratégiára az Európai Unióban erre a térségre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy teljesen igaza van, a jelentés iránt nagyon nagy volt az érdeklődés, 300-at is elért a módosítók száma, és először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki módosító indítványt terjesztett elő és hozzájárult ehhez a jelentéshez. Különösen örülök annak a konstruktív együttműködésnek, amelyet az árnyék jelentések felelőseivel megvalósítottunk, és ez lehetővé tette, hogy nagyon sok módosítót kompromisszumos javaslatba foglaljuk össze, és 30 négy kompromisszumos javaslat született, és ez magában foglalja a módosító indítványok nagy részét. Ettől eltekintve bizonyos módosításokkal kapcsolatosan nem voltunk ilyen ügyesek, és tekintettel arra, hogy meg kell őrizni a jelentés semlegességét és tárgyilagosságát, néhány módosító indítványt nem tudtunk támogatni, mert az nem járul hozzá ehhez az egyensúlyhoz, és ez egy nagyon kényes egyensúly nagyon sok területen, különös tekintettel az orosz-grúz konfliktusra, illetve a hegyi Karabakh kapcsolatos kérdésre. A kompromisszum mellett számos technikai jellegű szóbeli módosító is érkezett, és ön is említette, elnök úr, hogy megvan az INTE és az véleménye, illetve az ITRE egy levele a jelentésről, és megvitattuk az árnyékjelentések felelőseivel, úgyhogy négy kompromisszumos módosítót javasolunk ezeknek a véleményeknek az alapján, ezeket is bevesszük a jelentésbe. Látjuk, hogy három országnak még nagyon hosszú utat kell bejárni a demokratizációig. Belo és el kell ismernünk, hogy azért erőfeszítéseket tesznek a cél érdekében, és az Európai Unió stratégiai politikát is kialakított velük szemben, gondoljunk a keleti partnerségre. Kritika is van a jelentésben, bátorítás, hogy elősegítsük a három országban a demokratikus fejlődést, de ismételten elmondanám, hogy mi többé-kevésbé a stratégiát, illetve elsősorban a stratégiát szeretnénk aláhúzni, és nem gondolom, hogy ez egy országjelentés lenne, hanem a stratégiát határozza meg. A hegyi Karabakh és a grúz orosz konfliktus a legnagyobb kérdés a régióban, és hát emellé a gazdasági társadalmi fejlődés is felsorakozik. És hát megnéztük a régióbeli konfliktusokat, azt látjuk, hogy sokkal konstruktívabb és aktívabb szerepet kell vállalnia Európának. A 2007-es orosz-grúz háború megmutatta, hogy a befagyott konfliktusok milyen komoly komoly kockázatokat rejtenek magukban, és újra felmelegedhetnek. Az is megmutatta, hogy mennyire sérülékeny ez a régió, és éppen ezért ez szoros összefüggésben áll az európai energiaellátással is. És az Európai Unió rájött, hogy sokkal aktívabb szerepet kell játszani a e, régióban, különösen a konfliktus megelőzés és a konfliktus kezelés terén. Ez különösen érvényes a hegyi Karabakkal kapcsolatos konfliktusra, ahol az Európai Unió gyakorlatilag nem foglalt állást, biztosította e, e, csupán támogatásáról a segítségre sorulókat, de ez nem elég, sokkal aktívabb szerepet kell játszani az Európai Európai Uniónak a külpolitikában is a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. És a nemzetközi közvetítő szerep is fontos, ezt mindkét félnek el kell fogadni, és nem szabad további vitákat gerjeszteni. És amikor a stratégiáról beszélünk ebben a régióban, akkor nagyon remélem, hogy megkapjuk a bizottság támogatását, hogy egy jó, aktív, és tényleg impresszív politikát alakítsunk ki a régióval kapcsolatban. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Kirolov úrnak az összefoglalóját, és most pedig Ibrizadzsik asszonynak adom meg a szót. Árnyék jelentés felelős. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy Támogatom a raportőrt. Nagyon jó volt az együttműködés, nem csak a jelentés készítőjével, hanem a többi árnyék felelőssel is. kompromisszumos javaslatokat dolgoztunk ki, 36, ugyanis erre szükség is volt, mint már hallották, több mint 300 módosító indítványt kellett feldolgoznunk, és a titkárság is nagyon kemény munkát végzett, nagyon gyorsan reagált. Nos, miután ezt elmondtam, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy itt ugye az Európai Unió stratégiájáról van szó, szóval meghatározzuk, hogy mit is jelent ez a stratégia ebben a régióban, és megpróbáltuk a szélsőséges pozíciókat elkerülni. Közös stratégiát keresünk az egész régió számára, ez a cél, és nem pedig az egyes államokkal, vagy a konfliktus egyes érintetjeinek a szempontjait vettük csupán figyelembe a néppártban megpróbáltuk definiálni az EU szerepét ebben a régióban. A szabadkereskedelem például rendkívül fontos számunkra. Mit jelent ez a gazdasági fejlődés számára ebben a régióban? És különösen a menekültek visszatérése mellett szálltunk síkra. A biztonság még nem mindig adott a régióban, hogyha visszatérnek a menekültek. A választási megfigyelés is egy nagyon fontos kérdés. Továbbá az is, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani ahhoz, hogy szabad, nyílt választásokat tudjanak szervezni, amely megfelelően átlátható és transzparens. Az egyetlen kérdés, ahol államokat vagy személyeket kritizáltunk, és ebben egyetértettünk minden frakcióban, ez a véleményszabadság kérdésével kapcsolatban fordult elő. Itt úgy gondoljuk, hogy ez a probléma olyan nagyon jelen van a régióban, hogy itt mindenképpen kifejezésre kell jutatnunk azt, hogy nem értünk egyet ezzel a helyzettel. Számos szóbeli módosítót fogok még előterjeszteni, ugyanis a néppárt a 24-es módosítóban az Euronestről szól, és tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy határozzunk meg egy időpontot, március lett volna az időpont, de hát immár április van, és éppen ezért a szóbeli módosítót fogunk benyújtani, hogy ezt a dátumot, ezt az időpontot töröljük, hiszen ez már le is járt. Nagyon remélem, hogy ebben számíthatok majd a támogatásukra. Van még egy másik probléma a néppárt számára, mégpedig az a 30-as kompromisszumos javaslat, ahol részenként fogunk szavazni. A második részben arról van szó, hogy a fekete tengeri kérdés is ide kerül, és itt majd részenként kell szavazni, hiszen lesz nyilván olyan, aki mindkét részt megszavazza, van, aki csak az első részt. Ezt már egyeztettük a többi frakcióval, úgyhogy ez a lehetőség adott lesz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr, képviselő asszony, és most Lunacek képviselőnő következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Én is azzal kezdem, hogy köszönöm a raportőrnek és az árnyék jelentés felelőseinek, meg a titkárságnak a munkáját. Kemény munka volt, és én a magam részéről és a magam frakciója nevében támogatom a raportőr javaslatát, a szöveget és a kompromisszumokat is, amelyeket kidolgoztak. Egyetértek az előttem szólókkal is, annyiban, hogy közös stratégiát kívántunk kialakítani a teljes régióra. Azt akartuk megnézni, hogy mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy erősítse szerepét a különböző területeken, mind a három országban. Látjuk, hogy a problémák sok vonatkozásban hasonlóak, akár a média szabadságára gondolunk, ez jelen van különböző szinten és minden országban megemlítünk bizonyos kérdéseket, de nem térünk ki feltétlenül részletekre is. A az emberi jogok elleni védségek, az emberi jogi harcosok helyzete, az ellenzék helyzete a parlamentben és a parlamenten kívül, a civil társadalom szerepe, a nem kormányzati szervek szerepe, a kisebbség védelme és egyéb ilyen kérdések, ezek mind-mind hasonlóak a különböző szinten is a három országban. És a mi fő célunk az volt, nézzük meg, hogy mit tehet az Európai Unió annak érdekében, érdekében, hogy erősítse a demokráciát, a médiaszabadságot, a véleményszabadságot, és hogy közvetíteni tudjon eh, mondjuk hol büntetéssel, hol dicsérettel, a kormányokra gyakorolt befolyással, a társadalomra gyakorolt hatással, hogy közelebb kerüljenek az európai értékekhez és az európai értelemben vett demokráciához, és hát támogatást is nyújtunk nekik, ahol erre szükség van. Úgyhogy az egyik dolog, és én múlt héten jártam egy delegációval Grúziában, és nagyon komoly benyomást tett rám, amit láttam. Elmentünk a határa, dél líbiai határhoz, és megnéztük, hogy mi ott a helyzet. Beszéltünk a menekültekkel, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekkel, és ez mondjuk Grúziára vonatkozik, de hát Örményország esetében is elmondható. Szóval itt a befagyott konfliktusok fontosak, és nem szabad, hogy ezek felmelegedjenek, a, hogy támogassuk a, a, az embereket, hogy legyen hol lakniuk. Grúziában több mint 200 ezer ember volt kénytelen elhagyni a lakóhelyét. Tehát ha ezeket a dolgokat megnézzük, akkor fontos, hogy a jelentésben ezt hangsúlyozik. Hivatkoznék még néhány kompromisszumra, ha ott van önök előtt ez az anyag, és nagyon örülök, hogy sikerült megállapodásra jutni a 26. kompromisszumot illetően, és itt mi elmondjuk, hogy aggaszt, a, hogy növek, nő a katonai kiadások összege ezekben az országokban, és azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, amit felvetünk. Egy másik kérdés pedig, hogy hivatkozunk egyetlen egy média kérdésre, a Juteszat ez egy európai adó, angol adó, és e, ezt visszautasították, és hát ez világosá teszik, hogy akik oroszul beszélnek, az csak a szomszéd, északi szomszéd által irányított médiát hallgathatják. Ez tehát egy rendkívül fontos kérdés a kompromisszumok körében, és akik hivatkozni kívánnak. A hatos szóbeli módosító, ezt én terjesztettem elő, és a raportőrrel megállapodtunk abban, hogy az első részben az elfoglalt területekkel kapcsolatos stratégiáról van szó, és a szóbeli módosító másik részét majd a plenáris előtt fogjuk előkészíteni, úgyhogy holnap csak az első részről fogunk majd szavazni a bizottságban. Azt hiszem, hogy és még egy dolog, az energia erőforrásokkal kapcsolatos kérdés az országok számára a térségben, de hát ez természetesen az Európai Unió számára sem közömbös. A legfontosabb kérdés az, hogy mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy erősítse ebben a három országban azokat, akik a békés gazdasági fejlődés, a demokratizálódás mellett vannak, a társadalmilag és ökológiailag képviselhető fejlődés mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lunacek asszony. A következő hozzászóló Nikolaj, az Álde. Nikolaj asszony, köszönöm szépen. A mi frakciónk is nagyon nagyra értékeli ezt a jelentést, és véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy nagyon jó az együttműködés a frakciók között. A módosítók többsége benne van ezekben a kompromisszumokban, és mi is azt mondjuk, hogy az egész régiót egységesen kell kezelni, együtt kell működni a teljes régiónak, és a katonai konfliktusokat pedig meg kell oldani, és együtt kell működniük egymással a konfliktusban álló feleknek. Elmondtuk azt is, hogy a diplomáciai kapcsolatok az országok között szintén pozitív irányban fejlődnek, és úgy gondoljuk, hogy joggal koncentrálunk a humanitárius helyzetre, és emeljük ennek fontosságát, különösen azokra az emberekre, akik hosszú ideje elhagyták lakóhelyüket, kényszer hatással a több mint 200 ezer ezeknek a száma. És ez vonatkozik a hegyi Karabak térségére, és egyetértünk azzal, ami elhangzott a sajtószabadsággal, emberi jogokkal kapcsolatosan, és mi biztosan, hogy a jelentés mellett fogunk szavazni. Nikolaj, köszönöm, Nikolaj. És... Onorevole Provera. Grazie Presidente, anch'io mi congratulo. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevő remek munkájához, valamint a titkárság munkájához is. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, nagyon sok megjegyzés érkezett, és egészen röviden két dologra hívnám fel a figyelmet. Az első az, hogy jelenleg egy stratégia megvalósítás folyik a parlament részéről, ez a keleti partnerség, melynek főszerzői között Vigenin kolléga van, és ennek célja, hogy főleg a polgári fejlődést támogassa, túl a gazdasági fejlődésen azon hat országban, akik együttműködni óhajtanak az Unióval. Tehát Európa, és ezen hat tagállam, a Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia, mely országok helyzete rendkívül nehéz, Nos, tehát ennek a partnerségnek a célja az, hogy az Európai Unió és ezen hat ország közötti kapcsolatokat fejlesszük, de nem csupán ez a filozófia, hanem az is, hogy ezen országok, ezen hat ország közötti együttműködést erősítsük. És az rendkívül megnehezül abban a pillanatban, amikor konfliktus helyzetek alakulnak ki, mint például Nagorni Karabach, hegyi, hegyi Karabach, vagy pedig a grúziai tragikus helyzet. Úgy vélem, hogy a fő feladatunknak az kell lennie, hogy elősegítsük ezen konfliktusok megoldását, és úgy járjunk el, hogy a szembenállás a két ország között csökkenjen, amelyek a Nagorni Karabach kényes helyzetében érdekeltek, tehát Örményország és Azerbajdzsán. A nézetkülönbség azt, megszüntetés azt is jelenti, hogy a biztonságon kell dolgoznunk, oly módon, hogy valamilyen módon biztosítjuk a menekültek, az előzöttek visszatérését otthonukba. A fő pont, ezzel egyetértek, az az, hogy egy alapvető koncepciót kell nyomatékosítanunk. Tehát az, hogy egy ország területi integritása nem módosítható semmilyen módon, és katonai beavatkozással pedig semmiképpen sem. A határokat nem lehet megváltoztatni, és nem lehet azt remélni, hogy ezen határok aztán egy erőszakos fellépés következtében véglegessé válnak. Ez egyébként az ENSZ határozatában is szerepel, és az Európai Unió politikájában is. Ennek érdekében tehát ö, fel kell lépnünk, és az utolsó dolog a civil társadalom, a humanitárius fellépések célpontja kell, hogy legyen. Ez egy olyan stratégia, amely kiegészíti a politikai fellépést, és a civil társadalmat mindenképpen segíteni kell. Még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek, valamint a munkatársainak.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 megjegyzést tennék, és ezelőtt köszönöm Kirillov úrnak a munkáját, és azt, hogy ennyire kész volt az együttműködésre a módosítókkal kapcsolatosan, de hát nem kívánom még egyszer elismételni azt, amit már elmondtak az előttem szólók. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az európai partnerséggel tovább lépjünk, és a multilaterális perspektívából szemléljük a kérdést feltűnik itt, ahogy olvasom a szöveget, hogy az egyes országokról beszélünk, és az Unió egyes országokhoz fűződő kapcsolatáról, de nem arról, hogy hogyan is alakul az országok egymás közötti kapcsolatrendszere. És talán a, még egy mondatot ben foglalhatnánk, Kirilov úr, mert ez mind a keleti partnerség, mint a földközi tengeri partnerség esetében felmerült. Ha észszerű politikai stabilitást, gazdasági sikereket akarunk elérni, akkor az országok közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat is erősíteni kell, ugyanis ahhoz, hogy a gazdaság növekedjen, az nem biztosítható a bilaterális EU és az adott ország közötti kapcsolatok segítségével egymás között is szükség van erre erre, hiszen korábban egy partnerük volt Oroszország. Oroszország, és az, a, az volt a központ. Aztán most meg ez ugyanígy lesz az Európai Unióval, és ez véleményem szerint nem kedvez a régióbeli fejlődésnek, nem elegendő ahhoz, hogy a régió fejlődjön, és talán holnap a kompromisszumos javaslatok kapcsán talál lehetőséget arra, hogy erre az összefüggésre is felhívja a figyelmet. A keleti partnerség itt a megfelelő instrumentum, és ezt gazdaságilag is alá lehet támasztani, ugyanis ez benne van a jelentésben, azt akarjuk elérni, hogy itt szabadkereskedelmi zóna alakuljon ki, de hát akkor akkor nem csak Azerbajcsán, Örményország, Grúzia és az Európai Unió között, a cél az kell, hogy legyen, hogy a három ország között is legyen ilyen megállapodás. Éppen ezért meg kellene próbálni ezt valahogy összekapcsolni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm, Brock úr. Svoboda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. Én is szeretnék még szólni. Pontosan azt, amit Brock kollega említett, azt szeretném én is hangsúlyozni. Néhány nappal ezelőtt jártunk Grúziában, és beszéltünk ott azért bajcsániakkal is az elékel, és valaki azt mondta, hogy a regionális együttműködés olyan koncepció, amelyet az európaiak akarnak ránk kényszeríteni. Ezzel szemben azt kell mondani, hogy a regionális együttműködés egyik feltétele annak, hogy jobban menjen a sorotok a jövőben, politikailag, gazdaságilag, stb. Éppen ezért nagyon támogatom azt, amit Brokkur mondott, meg kell találnunk a megfelelő megfogalmazást az azerik és az örményeknek azt kell mondani, hogy együtt kell, dolg, együtt kell működnötök. Na most ez lehet, hogy ma groteszk dolognak hangzik, de a regionális együttműködés nélkül, hogy mondjuk kikapcsolják egy kicsit a hegyi Karabach körüli konfliktust, amikor közlekedési ügyekről, vagy más gazdasági kérdésekről, vagy akár kulturális kérdésekről van szó, ugye mindig megpróbáltok a dél-kaukázusi delegációban, hogy a kultúra segítségével erősítsük az együttműködést, együttműködést. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha sikerülne egy olyan megfogalmazást találnunk, amely hangsúlyozza, hogy a regionális együttműködés nagyon fontos, abból a szempontból is, hogy az Unió támogassa a régiót, mint olyat, fontos a gazdasági fellendülés, a politikai stabilitás szempontjából ebben a régióban, ha ezt hozzá tudnánk még tenni, az nagyon jó lenne. Köszönöm. Köszönöm, Svoboda úr. Kirilov úr én is csatlakozni szeretnék a kollégák dicsérő szavaihoz, és megadom a szót a záró következtetések levonása céljából. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöttel tartozom minden kollégának, aki hozzászólt, köszönöm a támogatást, és köszönöm a jó gondolatokat, amelyeket megfogalmaztak. Köszönöm a titkárságnak is azt a sok és hatékony segítséget, amelyet kaptam, de egy sor civil szervezetnek is köszönettel tartozom, akik halva a jelentés készüléséről megragadták a kezdeményezést, segítséggel láttak el bennünket. Olyan szervezetek, amelyek tudják, mi is történik a régióban. Csak meg akartam erősíteni, hogy Lunacek asszonynal egy további szóbeli módosítót fogunk kidolgozni, hiszen világos, hogy Grúziáról a stratégia már elfogadásra került. És Provera, Brock és Svoboda kollégák által mondottakra szeretnék még visszautalni. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a regionális együttműködésre hatalmas szükség van. Nem csak azért, hogy a gazdasági fejlődés lendületet kapjon, hanem megfelelő légkör jön létre, a stabilitás szelleme terjedjen el. Az én tapasztalatom is az, hogy gyakran azt mondják, hogy igen, az európai országokkal nem is olyan fontos nekünk az együttműködés, de nem csak Grúziában hallunk ilyen hangokat, hanem Azerbajdzsánban és Örményországban is. De mégiscsak az ő esetükben nehezebb a helyzet, hiszen haderővel elfoglalt területekről beszélünk, és beszélt Provera alelnök úr is. A szabad kereskedelemre és a regionális együttműködésre vonatkozó javaslatokat támogatni tudom, így a zöldek javaslatát is, és nagyobb léptékű kompromisszumokat is támogatni tudok. De igazán az a fontos, és ezen a területen kell aktívvá válnunk, hogy áttörést érjünk el a hegyi karabahi konfliktus területén. Tavaly egy sor lépést megtettek, de egyelőre nem látjuk az eredményeket. a hegyi karabak körülötti területek megszabadítása, vagy pedig egy koridor megnyitása amelyet eh, minden érintett fél használhatna. Ezek voltak a javaslatok, de nem jött létre a megállapodás. Majd nem létrejött, de nem jött egészen létre. Úgy gondolom tehát, hogy ezeket az ügyeket nem szabad hagyni elaludni, hiszen még akkor is, hogyha nincsen végleges megállapodás a hegyi Karabach státusáról, Látni kell az e- előrelépéseket. Az azeri és az örmény elnök már találkoztak. És így létrejöhet az együttműködés klímája, és mi az Európai Unióként hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a régióban javuljon a helyzet. Persze az energia, a közlekedés kérdése is nagyon fontosak, de a legfontosabb az, hogy az áttörést elérjük. A Lisszaboni szerződés nagyobb szerepet biztosít számunkra, és ezt fel kell használnunk. Köszönöm szépen ezt a konstruktív hozzáállást a kollégák részéről. Köszönöm elnök. Grazie, <clears throat> onorevole Kirilov. Köszönöm, Kirilov úr. Mindenkit emlékeztetnék rá, hogy a Kirillov jelentésről holnap 10 óra 15 perckor szavazunk, a plenárison pedig a májusi második ülés szakon. Áttérünk a napirend hatos pontjára az Európai Unió balti tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli kohéziós politikában címmel. Ez tehát Bílan kolléga véleménye. 39 módosítót nyújtottak be, tehát viszonylag szerény szem ez ezzel a véleménytervezettel kapcsolatosan, és valamennyi tárgyalás tárgyát képezte a jelentéstevő, illetve az árnyékjelentéstevők között, akik kompromisszumos szöveget készítettek el, melyet most a jelentéstevő bemutat nekünk. Meg is adom neki a szót a holnapi szavazásra tekintette, tehát Bilan úrja a szó. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak jak pan... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan mondtam, és joggal mondtam, március 23-án megkapták a vélemény tervezet első változatát. A Regi szakbizottság is megkapta ezt a dokumentumot. Nos, az Európa Európai Unió balti-tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a kohéziós politikában a címe ennek a dokumentumnak. 39 módosítót nyújtottak be, és legutolsó ülésünket a benyújtókkal, az árnyékjelentéstevőkkel, akik minden frakciót képviselnek, éppen ebéd szünetben tartottuk. Négy kompromisszumos módosítót lehetett kialakítani, amely lefette a kollégák által az eredeti szöveghez márciusban benyújtott kompromisszum, a módosítókat. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek az együttműködés szellemét, és úgy hiszem, hogy ez jelentősen előre viszi majd a folyamatot. Köszönöm. Köszönöm. Bélan úr, kérem kolléga kap szót. Grazie, Presidente. Uh, I'd like to thank colleague. Köszönöm, elnök úr, meg szeretném köszönni Biel kollégának az együttműködést. Úgy hiszem, hogy ma délután megállapodást tudtunk elérni a különböző frakciók között, a kompromisszumos módosítókat sikerült kialakítani. Négy ilyen módosítót sikerült kialakítani. A fő probléma ezzel a jelentéssel abban rejlik, hogy az AFET-nek véleményt kell kialakítania egy balti-tengeri stratégiáról, amely szándékai szerint belső EU stratégia. Míg az északi dimenzió pedig a külkapcsolatokkal foglalkozik. Bielan úr véleményének természetesen ki kell tekintenie külkapcsolatokra is. Úgy hiszem, hogy egy kockázatot sikerült elkerülnünk, hiszen az eredeti szövegben a Balti-tengeri stratégia sikere összekapcsolásra került a külkapcsolatainkkal. Ezt a hibát kiküszöbölték. A kompromisszumos szöveg azt mondtam, hogy sikeresebb lesz, hogyha a kül külső partnerekkel is hatékony lesz az együttműködés, és ez a megfogalmazás teljesen jogos és elfogadható. Amikor pedig az Oroszországgal való kapcsolatok tekintetében is kompromisszumra jutottunk, akkor mindenki megnyugodhatott, ez egy jó kompromisszum. Az egyik probléma a négyes kompromisszumban rejlik, amely a Balti-tengeri stratégiáról szól. Nos, kiderült, hogy a bizottság továbbra is az északi dimenzión gondolkozik. Ennek eredményeképpen a 24 millió euró, amelyért a képviselők küzdenek, küzdöttek a balti tengeri stratégia érdekében, idén csak a külkapcsolatokra lesz felhasználható. A, kompromis, a négyes kompromisszum pedig arra tesz javaslatot, hogy a következő év költségvetését módosítsuk. A többi módosító tekintetében a néppárti csoport a 25-öt és a 26-os módosítót is megvitatta, és megállapodtunk abban, hogy figyelembe véve, hogy a, illetve amennyiben a szerzők a kompromisszumos szöveget elfogadják, és a kondicionalitást elkerülhetjük, a feltételességet, akkor a 25-ös és a 26-os módosítót pártom, frakcióm támogatni tudja. És a két cikkről szóbeli módosítót tudunk benyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm, kérem úr. ki kolléga kap szót. Stricture Eh, gribu pateikt, paldies eh, referendum par szádarbéból. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni a kollégáknak az együttműködést. Most árnyék jelentős tevőként, a szocialisták és demokraták árnyék jelentős tevőjeként fel szeretném hívni figyelmüket három módosítóra, a 24-es, a 25-ös és a 26-os módosítóra. Javaslom, hogy ezekre nemmel szavazzunk, a jelentéstevő az ECR frakció nevében nyújtotta be ezeket a módosítókat, és ezek nagyon anti-orosz természetűek, és nem felelnek meg a jelentés céljának. A módosítók említik az északi áramlat projektet, és ennek eh, káros környezeti hatása. Nos, ezek a módosítók említik a fehér orosz, orosz közös katonai uh, hadgyakorlatot. De hát kérdezem, hogy honnan szedik ezt az információt? Nem másról van itt szó, mint egyszerű plegykáról. Kérem, hogy magyarázzák meg, milyen forrásból származik ez az információ. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy az információkat, amelyeket felhasználunk, verifikálni kell. Ez az információ fölösleges ebben a dokumentumban, hiszen az EU tagországok már megállapodásra jutottak ezen projektek végrehajtásáról. La parola all'onorevole Jat... pedig Jattemáki asszony kap szót. Thank you, Mr. President. I would also... Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a kitűnő munkát, és így megállapodásra tudtunk jutni. Ezekben a kérdésekben a kompromisszumos módosítókat sikerült kialakítani, és azt hiszem, hogy minnyáján elégedettek lehetünk hangsúlyozni szeretném, hogy nincs szükségünk új bürokratikus konstrukciókra, hanem konkrét együttműködésre, és szigorú határidőkre van szükségünk. Issues and we were discussing that and nagyon fontos ugyanakkor, hogy a környezeti kérdésekben is együttműködjünk, és remélem, hogy Oroszországot is jobban be tudjuk majd vonni az együttműködésben. Jól működött az együttműködés. Köszönöm szépen önöknek a munkát. Köszönöm, Jatemeki asszony. Bütikofer úr kap szót. Köszönöm. Köszönöm Elnök úr. Az zöld elnyékjelentéstevő Tarant kolléga, aki nem tud ma itt lenni, és éppen ezért én helyettesítem. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és különösen utalnék arra, hogy véleményünk szerint a komprimuszos módosítók vállalhatók. Hogyha megengedik, akkor hivatkozással a kollégák megjegyzéseire most a vita során röviden mondanék valamit a 24-es, 25-ös és 26-os módosítókkal kapcsolatosan. Talán nem keveredhetek olyan gyanúba, hogy automatikusan egyetértek ezen politikai frakció tagjaival, azonban mindenképpen látni kell, hogy ezek a módosítók mindenképpen orosz ellenesek. A 25-ös módosítás aggodalmát fejezi ki az északi áramlat jelenleg folyó végrehajtásával kapcsolatban, és aztán a környezetvédelmi vetületre is utal e tekintetben, és nekem az a véleményem, hogy ezen projekt végrehajtás, és ebben igaza van kolléga, ez egy eldöntött tény. Ennek ellenére a környezetvédelmi vetületekkel foglalkozni kell, és én nem értem, hogy miért mondják, hogy ez a kijelentés orosz ellenes. A 24-essel kapcsolatban ugyanez a véleményem szerintem ez nem orosz ellenes. A ténykielentés, amely a 24-es módosítóban szerepel, az igaz. Azt hiszem, hogy ezt a szavazásig tisztázni kell. Nem tudom, hogy egy tény megállapítás hogyan lehet orosz ellenes. Grazie onorevole Butikoffer. La parola all'onorevole Palecki. Köszönöm Butikoffer úr, Palecski úr kap szót. Grazie Presidente. Köszönöm elnök úr. Congratulate the rapporteur and the whole team. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek és csapatának, akik valóban rezonábilis módosítókra tettek javaslatot, azaz elfogadhatóakra. És hangsúlyozni szeretném a Kaliningrádi térség fontosságát. Úgy hiszem, hogy mind a gazdasági, mind a társadalmi fejlődést támogatnunk kell itt a régióban, hiszen e, ez az EU-Oroszország együttműködés egy kapuja is lehet. Mint egy azt mondanám, hogy az EU-Oroszország kapcsolatok barométere – lehet a Kaliningrádi térséggel való kapcsolatunk, illetve az orosz vezetés hozzáállását is érhetjük a Kaliningrádhoz való hozzáállás kapcsán. Ezért úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálni azt is, hogy a Balti-tengeri stratégia mennyiben járul hozzá az EU 2020-as stratégiájához. Erről a kérdésről úgy hiszem, hogy szóbeli módosítót kellene benyújtani. Köszönöm, Palecskis úr. Szóboda úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer az északi áramlat kérdésére térnék vissza. Én is Velmens védelmezője vagyok a Nabukónak, ez egy konkurens projekt, bizonyosan, de egyes kollégák azt ezen projekt mellett vannak, és nincs különös érdekük a Nord Stream-et favorizálni. Itt is térek mindig vissza erre a kérdésre. Itt orosz-orosz ellenes kérdésről van szó. Ezek a kritériumok számomra nem számítanak. De hogyha az első módosított úgy fogalmazzuk meg, hogy a projekt végrehajtása során a környezetvédelmi vetületre figyelni kell, akkor igazat adok Bütökoffer kollégának, itt átláthatóságra van szükség ezekben a dolgokban, de hogyha más a megfogalmazás, bonyolódottabb, az nincs rendben. Tehát, hogyha világosan kimondjuk, hogy a projektet végrehajtják, akkor a környezetvédelmi vetületre külön figyelni kell. Ez egy olyan vélemény, amelyet a parlament mindig is képviselt, és az teljes mértékben helyes. És a második dolog, mindig foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, amelyek a közös katonai hadgyakorlatokkal foglalkoznak. Nem Most, hogyha ezt azt mondják, akkor nem azt jelenti, hogy valaki északi áramlat védelmező, hogyha valaki nem mondta ezt, akkor mindig újra fogalmazni kell ezzel. Egyeseket mindig véd, vádolni akarunk, és ez ezzel a két módosítóval a problémám, mert teljesen feleslegesen teremtenek bizalmatlanságot. Hogyha világos bizonyítékok vannak, akkor kritizálni kell az adott dolgot, de észszerűtlen, hogyha bizonyos veszély merül fel, akkor most valaki már bombákkal akarja majd felrobbant az északi áramlatot, most én a világosság mellett vagyok, a pontosság mellett, mert ezek olyan megfogalmazások, amelyek csak bizalmatlanságot ébresztenek, és ez egy igazából jó jelentést csak elront, és ezt el kellene kerülni. Elnök, köszönöm Svoboda úr, Brok úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Utolsó hozzászólás után úgy gondoltam, hogy én is néhány szót szeretnék hozzászólni. Kétségtelenül úgy áll a dolog, hogy azok a normák, amelyeket az Európai Parlament egységesen képvisel, vonatkoznak például a környezetvédelmi normákra is. Ezeket figyelembe kell venni, de két pontot meg kell különböztetni egymástól. Egyrészt formálisan Finnország, Dánia, Németország, az összes érintett ország megerősítette, hogy környezetvédelmileg rendben van a, a projekt. Azonban van itt egy másik szempont mégpedig, hogy be is tartják-e majd az elvárásokat, a környezetvédelmi elvárásokat harmadsorban. 2008. júliusában az Európai Parlament állásfoglalásában ezt követelte, és itt a szvoboda megfogalmazást vehetnénk át, és hozzátehetnénk azt is, hogy felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy Számoljon be nekünk, hogy 2008. július 8-i állásfoglalásunkban megfogalmazott elvárásokat, környezetvédelmi feltételeket betartják-e? Úgy hiszem, hogy ilyen kombinációban kellene fellépnünk, és akkor ez elfogadható volna mindenki számára. És akkor itt nem a projekt megvalósításával kapcsolatos aggájainkat hangsúlyozunk általánosságban, hanem a környezetvédelmi kérdéseket, illetve ezek ellenőrzését hangsúlyozzuk, és erre kérjük a bizottságot. A másik kérdés a hadgyakorlatok kérdése. Egy teljesen nyilvánvaló, az Elbesz ezt megerősítette, megkérdeztem őket. Ezt a hadgyakorlatot az EBESZ elvárásainak megfelelően hajtották végre. Bejelentették, átlátható volt. Tehát a hadgyakorlatokra vonatkozó formális szabályokat betartották, hogy ez nem tetszik nekünk. Hát ez más kérdés. Ám hogyha formális szabályokat betartják, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ellenőrzzük -e ezt, hiszen mi magunk is um, fel akarjuk használni ezt a lehetőségét, hogy formális szabályokat betartva a NATO Ukrajnával tartsa hadműveletet. Nem szeretnénk, ha az oroszok számára tennénk itt lehetővé, hogy protestáljanak. Azért, hogy megakadályozzuk, hogy egyik oldal se húzza létre az egyoldalú a zónáját. Nos, az állítólagos, az allegedly szó megfogalmazását Szoboboda kollega ellenzi esetleg a Bütikofer kollega által, alapja, által mondottak alapján kellene így eljárni, és meg kellene vizsgálni, valóban ez volt a hagyakorlat célja. Megállapíthatónak kell lenni ennek. És ha ez valóban ez volt a hagyakorlat célja, akkor fogalmazunk így, hiszen az a tény, hogy Oroszország éppen Fehér Oroszországgal véd egy olyan projektet, amelyben az Európai Unió tagállamai részt vesznek, nem különösebben örömteli. És azt hiszem, hogy ebbéli fenntartásainkat hangoztathatjuk, de azért a tényt igazolni kell tudni. Remélem, hogy a szavazásig a jelentéstevő talál itt egy bölcs utat, egy salamodi döntést, mely mindenki számára elfogadható lesz. Brock, Köszönöm, Brock úr. Landsbergis kolléga kap szót. Thank you, President. I wonder... Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azon csodálkozom, hogy a 25-ös módosítót miért támadják. A 25-ös módosító az Európai Parlament 2008. júniusi állásfoglalására utal vissza, melyet nagy többséggel fogadtunk el és hogy ezt a visszautalást most orosz ellenesnek nevezik, akkor ez azt jelenti, hogy a tisztelt ház állásfoglalása orosz ellenes volt, még több a tisztelt ház maga egy nagy orosz ellenes ség. Orosz ellenes a ház. Hát erről nincs szó. Nem hiszem, hogy ilyen módon vitázhatunk. Emlékszem, hogy a Gazprom nyomult az állásfoglalás elfogadása során egy-két módosítót akartak becsempészni a maguk útján, de ez nem sikerült. Európai dokumentum jött létre, és kérem, hogy vegyék figyelembe, Vegyék figyelembe mindezt, hiszen hogyha itt így fogalmazunk, akkor a magunk által elfogadott dokumentumot lehetetlenítjük el. Köszönöm, Lanzbergis kollega. Most pedig megadom Szildiec kollégának a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Fel szeretném hívni figyelmüket, hogy egy jelentésről tárgyalunk, amely az Európai Parlament eh, figyelmére számot tartható ügyek közül nem is egyet, hanem többet is taglal, és a DEVE szakbizottság például, és a Regi szakbizottság az Európai Unió számára prioritásokat határoz meg a regionális politikák, szakpolitikák területén. Nos, fontos, hogy feltegyük a kérdést, hogy ezek azok a jelzések, melyeket ki akarunk küldeni? Különböző állásfoglalásokat, véleményeket hallunk a e kérdés kapcsán, és fennáll a veszély annak, hogy túl sok mindenről fog beszélni a jelentés, mindenki a saját kis üzenetét be akarja csempészni az északi áramlatról, a hadgyakorlatról, és még folytathatnám. Fennáll tehát a veszély annak, hogy egy ilyen kívánságlistával, egy túldíszített, semmit mondó szöveggé válik majd ez a szöveg. Persze sok terület van, ahol van mondandónk az Orosz Föderációval való együttműködés kérdését is felveti, a balti térséggel való felveti együttműködésünk kérdése. De mondom, fennáll a veszélye annak, hogy elaprózzuk magunkat, és így az egész jelentés fogatlan tigrisé válik, legalábbis fogatlan oroszlánnám. Ezért úgy hiszem, hogy más kérdést kell feltennünk, mégpedig azt, hogy mit is akarunk ebben a jelentésben megfogalmazni, figyelembe véve, hogy a Regi Szakbizottságnak egy saját irányultsága van a jelentéstervezetnek kapcsán, és ez nagyon fontos. És úgy gondolom, hogy nem szabad a Regi Szakbizottságban dolgozó kollégáinkat marginalizálni nagyon fontos tehát, hogy lássuk, hogy miről is szól a jelentés. Vegyük például a hadgyakorlatok példáját. Nem hiszem, hogy sok ország örülne annak, hogy a határán túl, éppen a túloldalon hadgyakorlatokat tartanak, de hát tény, hogy Oroszországnak szoros kapcsolatai vannak Fehér Oroszországhoz, az északi áramlatot pedig az oroszok és a németek építik. És olyan helyzet jött tehát létre, hogy a NATO tagállamai és nem NATO tagállamok vesznek részt ebben az egészben. Köszönöm. Vigenin. Felszólalok sorát Vigenin képviselő úr zárja. I'll be brief because... Köszönöm szépen. Rövidre foghatom magamat, hiszen véleményemet elmondták kollégáim. Úgy gondolom, hogy egy ilyen véleményben, ahol a kérdésben konszenzusra juthatnánk, és a kérdés itt ne felejtsük, a balti-tengeri stratégia, nem célra vezető olyan észrevételeket tenni, amelyek megosztják a vélemény, hát tisztelt háza képviselők véleményét is. Például a szocialisták nem tudnak ezt támogatni. Gondolok a 25-26-os módosítóra. Nem arról van szó, hogy orosz barát vagy orosz ellenes -e valaki, hanem Arról van szó, hogy olyan kérdésekre térjünk ki, amelyekkel a jelentés foglalkozik. A 25-ös megfogalmazás, és különösképpen a 26-os módosító megfogalmazása jelentősen túlmutat a vélemény hatáskörén, Ilyen módon, tehát ha ezt nem változtatják meg, akkor nagyon nehezen fogjuk tudni támogatni a véleményt. Köszönöm, Figenin úr! Most pedig Bielon úr a jelentéstevő kapja meg a szót zárszóként. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sokfajta észrevételt hallottunk többek között a vélemény tartalmi részére vonatkozó észrevételeket. A négy kompromisszumos módosító indítvány eh, a, úgy hiszem, hogy jól ötvözi a módosító indítványokat, és így csökkenteni lehet ezeknek a számát. Az ECR frakcióban talán nem koncentráltunk eléggé az északi áramlat, vagy pedig a világ részeinek militarizációjának kérdéseire. És nem akartam persze minden ez egy célra er által benyújtott módosítót megjeleníteni a kompromisszumokban. Ami pedig 25-ös módosítót illeti, de hálás vagyok a zöldeknek és Landsbergis kollégának is, hogy emlékeztetnek rá, hogy a 2000 nyár, 2008 nyarán elfogadott állásfoglalásra utal vissza ez a dokumentum. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy az ott mondottakat aláaknázzuk. Ami pedig a Kelám úr által ígért szóbeli módosítót illeti a néppárt nevében. Nos, frakció számára ez elfogadható volna. A 26-os módosító. És a Brock kollega által tett észrevételekről azt mondhatom, hogy úgy hiszem, hogy a néppárt szóbeli módosítója célra vezető. És azt is remélem, hogy lehetséges lesz a kompromisszót elfogadni, sikerül majd kompromisszumot elfogadni. Ami pedig Sivcsek bocsánat, Siviec kollega észrevételét illeti az északi áramlatról. Nos, itt úgy hiszem, hogy nem is annyira az én tervezetemet, hanem az ő frakció kollégájának, Olaj Nicseknek a kritikáját hallottuk ebben az észrevételben a 25-ös módosító kapcsán illetve a 25-ös módosító kapcsán pedig eh, világosá kell tenni, hogy a hadgyakorlatok kérdése az északi áramlati áramlathoz hasonlítható kontextusba került elhelyezésre, és úgy gondolom, hogy ezek a problémák igenis hasonlítanak egymásra. Hogyha olaj nicsak eredeti jelentését vizsgálják meg, akkor láthatják, hogy ez is a külkapcsolatok kérdését taglalja. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, az árnyék jelentéstevőkét, és remélem, hogy sikerült a kompromisszumos módosítókkal egy jó megoldást találni. Köszönöm. Bene, ringraziamo il relatore, onorevole Bie. Köszönetet mondunk a jelentéstevőnek Bielan úrnak. Egy információval élnék. Holnap április 8-án kerül sor a szavazásra a szakbizottságban, 26-án pedig szintén szavazunk a jelentésről, illetve szavaznak a jelentésről a regionális szakbizottságban. Kérem, hogy Kova úr üljön mellém, és következik a következő jelentéstevő, Mingarelli úr, hiszen együtt fogunk beszélni a parlamenti szakbizottsággal az Európai Unió, valamint Ukrajna közötti együttműködésről. A mi bizottságunk az EU-Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottsággal együtt ül össze, melynek van úr az elnöke. Tehát üdvözöljük Mingarelli urat, aki a külügyi főigazgatóság főigazgatója, aki most már szokásos vendége a szakbizottság üléseinknek. Ahogyan tudják, a mai nap eh, az EU-Ukrajna közötti társulási szerződésről szóló tárgyalások az eszmecsele tárgya, mely tárgyalásokat Mingarelli úr vezetett, tehát ő a legmegfelelőbb ember, hogy tájékoztasson minket a legutóbbi fejleményekről a tárgyban, illetve válaszolhasson kérdéseinkre ez az ügyel kapcsolatban. És még valami, egy olyan dolog, amely valamennyünket érdekel, kérdés, hogy mikor zárulnak majd le ezek a tárgyalások. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy mennyire fontos ez a téma, illetve ezek a folyamatban lévő tárgyalások. A szakbizottságunk úgy döntött, hogy jelentéstevőt nevez ki Legutko kolléga személyében, akinek az a feladata, hogy kövesse figyelemmel ezen tárgyalások menetét, és akinek természetesen majd szintén lesz joga a szólásra. A parlament Ahogyan tudják, 2007-ben elfogadott egy szöveget, amely meghatározta álláspontunkat a tárgyalási mandátummal kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság kapott. Nos, ezek előre bocsájtásával azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy megadjam a szót jelentéstevőnknek. Mingarelli úr, öné a szó. Merci, président, pour cette invitation qui me donne l'occasion. Köszönöm szépen, elnök úr ezt a meghívást, amely lehetőséget ad arra, hogy bemutassam, hogyan haladnak a munkák az Ukrajnával kötendő társulási szerződés tárgyában. Emlékeztetnék arra, hogy Janukovics úr, akit éppen megválasztottak, eljött Brüsszelbe március 1-én, ahogyan ezt önök tudják, és nagyon ö, szilárd elkötelezettségről tett tanúbizonyságot ország európai ö, perspektíváját illetően. Azt mondták a választási kampányok során, hogy Ukrajna stratégiája az atlanti struktúrákból, illetve az Európai Unióba való bekapcsolódás, illetve ezekhez való közeledés. A társulási szerződés gyors megkötése tehát prioritásai egyike. Ahogyan emlékeztettünk már a megállapodással kapcsolatos tárgyalások 2007 márciusában kezdődtek, tehát három év telt el azóta, mióta elkezdtük ezeket a tárgyalásokat. 2008 áprilisában az ukrajnai választások után, az Ukrajna VTO-hoz való csatlakozása után lehet lehetővé vált, hogy ezt az eszmecsét még jobban elmélyítsük, hiszen túl azon, hogy a vám akadályokat lebonthattuk, az is célunk volt, hogy a szabványügyi konvergenciát megvalósítsuk, hogy minden akadályt lebontsunk az áru kereskedelem útjában. A 2007-es tárgyalások nagyon lelkes hangulatban folytak Ukrajna részéről, de láthatjuk, hogy 2009-ben a választások előtti időszakban lelassultak a tárgyalások, amely bizonyosan nem meglepő hiszen egyrésztről, hogyha megnézzük a szabadkereskedelmi megállapodást, akkor láthatjuk, hogy számos érdek ö, volt itt fontos ebben a játszmában az oligarchák részéről, amelyek azt eredményezték, hogy Ukrajna lelassította a tárgyalások ütemét. 30 fejezetet átmenetileg zártak le, és az lehetővé teszi számunkra, hogy Ukrajna átvegye az EU szabványokat, normákat, számos fejezetben, mint például a mezőgazdaság, környezetvédelem, közlekedés, statisztika, valamint vámügyek. A fő célkitűzéseket fő célkitűzésekkel kapcsolatos részt lezártuk, mert átmentileg most a politikai részt, illetően sikerült megállapodást találni az intézményi szerkezetet, illetően a politikai párbeszéd folytatása céljából, párbeszéd, együttműködés, belső reformok, és mindaz, ami a biztonságra és stabilitásra vonatkozik a régióban, illetve Kelet-Európában, a konfliktus megelőzés, illetve konfliktus kezelés, technikai és katonai jellegű együttműködés, küzdelem az tömegpusztító fegyverek terjedésével szemben, leszerelés, a fegyverzetek ellenőrzése, terrorizmus elleni küzdelem. A politikai párbeszéd részben alapvetően három nyitott rész van még. Az egyik Ukrajna azon kérelme, hogy lehess, csatlakozhasson az EU-hoz, a második azon kérelem, hogy megvalósuljon a személyek szabad áramlása lehető legrövidebb időn belül, hogy ne legyen szükséges vízumot igényelniük az ukrán állampolgároknak, és harmadsorban pedig viták folynak azon elvek meghatározását illetően, amelyek a partnerország területi integritását és szuverenitását szabályozzák. Ez tehát a politikai párbeszéd. Az igazságügy, biztonság, szabadságok kérdését illetően sikerült megállapodást találni. A jogállamiság szabadságjogok, bevándorlás, menekültügy, vízumok, határ ellenőrzés, személyek áramlása, pénzmosás, terrorizmus elleni küzdelem, csempészet, kábítószercsempészet, szervezett bűnözés, korrupció elleni küzdelem témáiban. Még zajlanak a tárgyalások az illeges bevándorlók ügyeiben a visszafogadás, valamint az igazságügyi együttműködés kérdéseiben. Az ágazati együttműködést illetően körülbelül 30 fejezetben született megállapodás, átmeneti megállapodás, amely lehetővé teszi Ukrajnának, hogy számos szabványhoz, normához csatlakozzon, amelyek a gazdasági szereplők tevékenységét szabályozzák ezen ágazatokban. Ezek részletes felsorolása unalmas lenne most itt, de hogyha valaki óhatja, később tudok erre vonatkozóan felvilágosítást adni. A kereskedelmet illetően, ahogy a két évvel ezelőtt is elmondtam, a szabad kereskedelmi övezet kialakítása a célunk, mely teljes körül, és most már készek vagyunk arra, hogy a tarifákkal kapcsolatos, valamint a fenntartató fejlődéssel, illetve a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos tárgyalásokat megkezdjük. A 14 fejezetből hármat átmenetileg lezártunk. Ezek a származási szabályokat, illetve a vámügyi együttműködést, valamint a kereskedelmi könnyítések témáját illetik, tovább az átláthatóságot szabályozó előírásokat valamint egyes előírások a szabványügyi konvergenciával foglalkoznak például a növényvédelem, az állategészségügy kérdéseiben, olyan területeken, ahol valószínűleg nagyon szorosan együtt kell működnünk a következő hónapokban. Annélkül, hogy pontosan meg tudnám mondani, hogy mikor tudjuk lezárni ezeket a tárgyalásokat, Ukrajna elkötelezett az elmúlt három évben, tehát ennek alapján az eljövendő egy évben, tehát 12 hónapon belül le tudjuk zárni a tárgyalásokat. A kereskedelmi rész technikai jobb jellegű, a bizottság szakértői szerint tehát 6-12 hónap között lehet az az időszak, amire még szükség van. Ukrajna részéről a politikai szendék fennel. Nos, tehát ez a tárgyások jelenlegi állása elhatároztuk, hogy rendelkezéseket készítünk ezen új megállapodásra vonatkozóan, még a tárgyalások lezárulta előtt, a társulási agendát útjára indítottuk, amely a cselekvési tervet váltotta fel, amelyet a szomszédság politika területén használtunk négy évvel ezelőtt. Nos, tehát ez a társulási agenda működik, és ennek alapján lehetséges, hogy számos iránymutatást megfogalmazzunk, látván Ukrajna politikai elkötelezettségét, azaz, hogy nem akarnak értékes időt veszíteni, éppen ezért beindítjuk ezt az agendát, a társulás egyezmény megkötés a céljából. Köszönöm, még Arelli úr, mondja az elnök úr, most pedig Kovval úr kap szót, aki az ukrajnai delegáció elnöke. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni az igazgató úrnak azt a tájékoztatást, melyet adott ma délután. Úgy hiszem, hogy van itt egy-két pont, amelyet érdemes volna részletesebben elmagyarázni. Különösen, hogyha a közös parlamenti közgyűlés legutóbbi találkozójára gondolunk vissza. Sikeres volt ez a találkozó. Filip biztos is részt vett a találkozón. Füle biztos úr is részt vett, és nagyon fontos az ő részvétele, különösen a vízum könnyítés és a vízum politikák területén. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a hosszú távban, long term tekintetében nem szabad, hogy dogmatikusak legyünk, figyelembe kell venni a konkrét elvárásokat, amelyek alapján a küszöbértékek meghatározhatók, és így közelebb juthatunk a vízummentes mozgáshoz. Tudom, hogy vannak komplikációk. Az Európai Parlament delegációja nagyon aktív volt a területen. Igyekeztünk megvizsgálni a rendszer jelenlegi működését, próbáltuk feltérképezni, mely negatív hatások akadályozzák a jelenlegi rendszer jobb működését. Hiszen a jelenlegi vízumköteles rendszer az emberek közötti kapcsolattartás nehezíti meg Ukrajna és az EU területe között. Éppen ezért fontos, hogy lássuk, milyen akadályokba ütközik ez a találkozás emberek és emberek között. Hát a vízum kötelezettség az egyik ilyen nagy akadály. Vannak olyan problémák, amelyek politikai természetűek, olyan akadályok, amelyek hosszú távon a mi uh, hírünket is veszélyeztetik, a mi intézményünkre hull vissza ezeknek a politikai akadályoknak az árnya a legutóbbi választási eredményen jól leolvasható, hogy milyen üzenettel éltek az ukrán választók. Mint hogyha úgy éreznék, hogy az Európai Unió nem akar igazán részt venni a tárgyalásokban, nem akar igazán közeledni. Ez volt a jelenlegi választások egyik nagy üzenete. Köszönöm szépen Migarelli úr mindezt, amit mondott Janukovics úr utazására vonatkozóan. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kihangsúlyozni, hogy a szocialisták is küldtek egy delegációt Ukrajnába, és közösen vetettük fel az vízum kötelezettség kérdését. Úgy hiszem, hogy eljött annak az ideje, hogy egy úti tervet tűzzünk ki, és egyben feltérképezzük, hogy milyen akadályokba ütközik a vízummentes politika bevezetése, és határértékeket fogalmazzunk meg, mely a vízummentes politika bevezetéséhez lehet segítség. az Európai Parlamentben dolgozó partnereknek kompromisszumot kell kötniük, de a különböző európai intézmények is fontos, hogy előrelépjenek, hiszen a következő években csak így változhat meg a helyzet. A szabadkereskedelmi megállapodás kérdéséről csak annyit, hogy meg kell vizsgálni, hogy ennek milyen kihatása lesz közlekedés és a mezőgazdaság területén. Ez egy olyan terület, amelyet nagyon nyomon kell követni ahhoz, hogy fel tudjuk térképezni, hogy milyen gyakorlati kihatással jár majd ez a megállapodás például a termelők számára. Hogyha a szabadkereskedelmi megállapodásokat megkötjük, az emberek tudni szeretnék, hogy milyen gyakorlati kihatással fog ez rájuk nézve járni egy dinamikus folyamat tanúi vagyunk, ahol az Európai Unió és Ukrajna együtt csiszolják álláspontukat. Nem hiszem, hogy a Splendid Isolation, az elkülönültség politikája volna célra vezető, nem közeledni kell az EU-nak Ukrajnához kölcsönösen a gazdasági és a társadalmi hatásokat meg kell vizsgálni, és úgy gondolom, hogy sok veszély is mutatkozik, de sok esély is mutatkozik. Van itt még egy terület, melyet nem szeretnék említés nélkül hagyni. Ez pedig a tárgyalási folyamat befejezésére vonatkozó időhatár, határidő kérdése. Hallunk arról is, hogy jól haladnak a tárgyalások, hallunk arról is, hogy megakadtak, de látni kell a határidőket. Nagyon fontos, hogy egy konkrét céldátumban megállapodjunk, hiszen ne feledjük, kedves képviselőtársaim, hogy a svéd elnökség indította el ezt a munkát, és valóban a tanácsi soros elnökségek továbbadják a stafétabotot, és ilyen módon láthatjuk, hogy melyek az igazi akadályok. És ez segíteni fog abban, hogy betartsuk az időkeretet. Én remélem, hogy az eredmény pozitív lesz, és szeretném hangsúlyozni, hogy folytatni kell, és be kell tartani ezt az időkeretet. Természetesen fontos, hogy meglegyen az áttekintésünk arról, hogy az Európai Unió és Ukrajna között általánosan hogy alakulnak a kapcsolatok, milyen az általános irány. Tudom, hogy a koordináció biztosított tanácsi szinten, illetve megvolt, de ez már nem így van. Mi szeretnénk pozitív üzenetet kapni az új csapattól Ukrajnában, de különböző módon értelmezik azt, hogy milyen irányba is halad Ukrajna, és mindenképpen őszinte véleményre van szükség az irányokat illetően, a folyamat minőségét illetően, a tárgyalásokkal kapcsolatban. Néhány hét múlva látni fogjuk, hogy milyen következtetések vonhatók le, különös tekintettel arra, hogy új vezetés van Ukrajnában. Természetesen a problémák adottak, a gyakorlati eh, elképzelések megvalósítása, meg kell nézni, hogy egyáltalán milyen jövő, milyen kilátások képzelhetők el a dolgok változását illetően, és milyen időkeretben gondolkozhatunk az elnök csere után. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kovál úr és Pászkóna úrnak átadom az elnöklést. Én elköszönök, és holnap találkozunk. Okay. Mingarelli, if Bien, merci, Monsieur Koval, pour ces 4-5 questions. Jó euh, szépen köszönöm Koval úr a kérdéseket. Nem egyszerű egy mondatban válaszolni. Először is a szabad mozgással kapcsolatosan. A jelenlegi helyzetet a következőkben foglalhatjuk össze. Ukrajna három éve rendelkezik szerződéssel, amely a vízumkönnyítést tartalmazza rövidtávú tartózkodásokra az Európai Unióban. És van egy visszavételi szerződés is, egy tolonc egyezmény illegális migránsokra vonatkozóan, akiket az Európai Unió területén találnak. A, ennek a szerződésnek, a meg, egyezménynek a megvalósításával, amely tehát ö, könnyítéseket tartalmaz, hogy az ukrán polgárok ö, könnyített feltételekkel utazhatnak be az Európai Unióba. A bizottság illetékes szolgálata párbeszédet kezdett Ukrajnával a vízumpolitikáról itt dolgozzák ki a rendelkezéseket, hogy adott időpontban megkezdődhessenek a tárgyalások a teljes vízummentesség irányába. A harmadik fontos kérdés milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a szabadság, az emberek szabad áramlása teljes mértékben megvalósulhasson. Eddig úgy volt, hogy a bizottság illetékes szolgálata tárgyalt az ukrán félel, mégpedig azokról a feltételekről, amelyeket Ukrajnának teljesítenie kell ahhoz, hogy előbbre lehessen lépni a teljesen szabad mozgás felé és ennek során nagyon konkrétan a határellenőrzésről volt szó, az úti okmányok biztonságáról, a beutazó vízumról, illetve a menekültügyi politikáról. Ukrajna egy menetrendet szeretne kapni az Európai Uniótól, ahogyan ez már néhány más országgal megvalósult a Nyugat-Balkán néhány országára gondolok. Tehát ezt szeretnék az ukránok is. A tanácsban erről már folyt vita, arról a kérdésről, hogy most ö, megfelelő ö, az idő arra, hogy egy ilyen roadmap kialakítsunk Ukrajna számára, amelynek a végén az emberek szabad áramlása áll. Tehát még egyszer, ahhoz, most a szolgálatok dolgoznak a bizottságnál az ukrán partnerekkel azokon a feltételeken, amelyeket Ukrajnának teljesítenie kell ahhoz, hogy elő lehessen lépni. A tanácsban is folyik a vita arról, hogy helyes-e, szükség van-e egy ilyen menetrendre ő Ukrajnával kapcsolatosan. És ha van ilyen roadmap, akkor ugye automatikus mechanizmusok indulnak be, mert amint a feltételek teljesülnek, adott lesz a szabad mozgás. Így volt ez a Nyugat-Balkán országaival. Ha nincs ilyen, akkor folytatódnak a tárgyalások, és ez persze mindig politikai döntés kérdése is, Eh, hogy mi történik akkor, hogyha a feltételek teljesültek, amelyeket ugye meghatároztak, akkor automatikusan belép a szabad mozgás, vagy nem? Második kérdés, kereskedelmi zóna. Volt egy hatás tanulmány a tárgyalások megkezdése előtt a gazdaság különböző szektoraira vonatkozóan Ukrajnában, hogyha teljes lenne a szabadkereskedelmi övezet, akkor mi lenne? Ez két dolgot jelentene. Először is mindent ki kell iktatni, a vám akadályokat. Ezek nem magasak, ezek a vámok. Ukrajna ugye két éve tagja a WTO-nak, ezt mindannyian tudjuk, és ezek között a keretek között már nagyon sok vám akadály megszűnt, illetve azt megszüntették. Dolgozni kell még a konvergencia kérdésén. Biztosítani kell, hogy a legfontosabb ukrán gazdasági ágazatok alkalmazzák az európai normákat és standardokat. Ez természetesen hosszabb időt vesz igénybe. Nem tudom pontosan megmondani, hogy az ukránoknak mennyi időre lesz szükségük ahhoz, hogy ezeket a normákat átvegyék, ez a politikai szándéktól és hát a közigazgatási mechanizmusoktól függ. A, globálisan ezt nem lehet megítélni jelenleg. Hogyha ilyen nyitást célzunk meg, akkor mindenképpen biztosítani kell egy alkalmazási időszakot, és néhány ágazat ezt valószínűleg meg fogja szenvedni tehát emberek állnak mindezek mögött, akik ott dolgoznak a vállalatoknál, és hát ők eddig bizonyos védelmet élveztek, és hogyha megvan a nyitás a nemzetközi verseny konkurencia előtt, akkor gyakorlatilag nagyon nagy lesz a kitettség. Tehát van egy alkalmazási, alkalmazkodási időszak, ez fájdalmas lesz, és az ukrán gazdaság rövid távon nem igen fog ebből semmit profitálni, de hosszú távon más lesz a helyzet, és hogyha a nyitás strukturális reformokkal is párosul, ahogy amit szeretnénk, akkor világos, hogy az ukrán gazdaság igenis nyertesen kerül ki ebből, és ami talán még fontosabb, az az, hogy az életminőség és az életszínvonal is lényegesen javul szólni fog. Most nem túl pontos a válaszom, természetesen ugyanis nem tudok pontos adatokkal, időpontokkal szolgálni, hogy milyen ágazatok számára lesz mindez előnyös, és mennyi idővel a nyitás után mi várható. Összességében rövid távon fájdalmas lesz, hosszú távon azonban Ukrajna mindenből sokat fog profitálni a tárgyalások lezárásának ideje. A politikai fejezeteket illetően az a helyzet, hogy a szektoriális együttműködés és a a szabadság, biztonság, igazságügyel kapcsolatos kérdéseket néhány héten belül le lehet zárni. Három nyitott kérdés van a politika terén. A csatlakozási perspektíva, a válasz világos, a szabad mozgás a második kérdés. Ez már nem annyira világos. Az Európai Unióban nem kell sokáig gondolkodni ezen, hogy most ez hosszú távú vagy nem hosszú távú, és aztán még a területi integritás marad, az ukrán barátainknak meg kell érteniük, hogy az Európai Unió nem képes arra, hogy néhány partner biztonságát garantálja. Csak annyit lehet mondani, hogy betartjuk a kötelezettségeinket, a szuverenitással és a, ter- a területi integritással kapcsolatosan, de hát a biztonságig még hosszú az út, tehát szabadság, biztonság, igazságügy, ez néhány héten belül készen lesz. A nagy probléma a kereskedelem, ugyanis itt technikai kérdésekről van szó, szóval mondtam már, 14 fejezetünk van, és hármat zártunk le, 11-et még fel kell dolgozni. A hármat is csak ideiglenesen a svéd elnökség alatt azt mondtuk, hogy 6 hónapon belül mindezt befejezzük. Én most 6 plusz 12-t mondok, persze akkor volt a választási kampány, és akkor nagyon sok korlátozó intézkedés született ukrán részről, és ez szembe is ment a WTO-ban vállalt kötelezettségekkel. És mindez persze nehezítette a velünk folytatott tárgyalásokat is. Tehát a politikai akaratosok minden függ. Aztán azt gondolom, hogy a 6 és a 12 hónap között mindez megoldható, de nem tudok pontosabban fogalmazni, mert az csak spekuláció lenne részemről. és hát ha megnézzük az ukrán-európa politikát a választások óta, az elnök mindent mondott, amit vártak tőle. Ő folyamatosan hangsúlyozta, hogy az Európa párti irány, az stratégiai prioritás maradt számára, és azt is hangsúlyoztak, hogy két partner van, a miniszterelnök helyettes ismerjük, mert ő már korábban is ezen a területen dolgozott, azután a Grisenko külügyminisztert is jól ismerjük, pontosan tudjuk, hogy mit csinál. Nekik még haladni kell az Európai Unió felé. Ez új, és ez azt mutatja, hogy Janukovics elnök nyilatkozatát komolyan lehet venni, de nem tudom önöknek egyértelműen azt mondani, hogy nincs még néhány olyan elem, ami bennünket nem nyugtalanítanak. Kettőt említenék. Nagyon nagy a nyomás az ukránokon, hogy Belarus, Oroszország és Kazaksztánnal együtt vámuniót valósítsanak meg ha ez a nyomás sikeres lesz, akkor és ez megtörténik, akkor bizony nagyon nehéz helyzetbe kerül az ország, hogy az Európai Unióval is szabadkereskedelmi övezetet hozzon létre, mert a Vámunió ezzel a három országgal azt jelenteni, hogy ö, Ukrajnának közös a három országgal a ö, vámpolitikája kifelé, és ez aztán nem hagy túl nagy mozgás teret az EU számára, ezt néhányan tudják, és azok, akik nyomást gyakorolnak az Ukrajnára, hogy csatlakozzon ehhez a Vámunióra, azok is nagyon pontosan tudják, hogy mindez milyen eredménye jár majd. Mi a magunk részéről világosan fogalmazunk az ukrán partnerekkel szemben, hogy milyen következményekkel járhat mindez. És van még egy másik dolog, ami nyugtalanít bennünket, ez pedig a gáz ágazatban megfigyelhető fejlemények. Az ukrán-orosz tárgyalások azok haladnak, és a cél az lenne, hogy átdolgozzák a gáz vásárlással kapcsolatos szerződést 2009-ben. Ez még a timoshenko putin szerződés volt. Az oroszok néhány feltételt szabnak természetes a szerződés újra tárgyalására vonatkozóan egy ukrán-orosz konzorciumot szeretnének, ahol a Gazprom sincs már messze, és ez természetesen fontos szerepet játszik ahhoz, hogy az orosz gáz Ukrajnán keresztül eljusson az Európai Unióba. Itt is szembesülhetünk néhány nehézséggel. Összességében azonban a retorika megnyugtató, és a kompetens munkatársak is megerősítették, a tárgyalópartnerek, akik igazán Európa pártiaknak mutatják magukat, de hát Ukrajna az politikai vákum Európában, ott még számos más erő is ott van a háttérben, és nem feltétlenül az Unió felé nyomják, tolják ezek az erők az országot. Ennyit szerettem volna mondani és most pedig egy bilaterális párbeszéd veszi kezdetét. Nem, csak nagyon röviden szeretnék reagálni. Képzeljük el, hogy megvan a vízamentességet, vízummentességet illetően megvannak a feltételek, amelyeket teljesíteni kell őt, mielőtt kialakul a roadmap a vízumpolitikával kapcsolatban, milyen akadályok vannak még az odavezető úton. És meg tudnám mondani, hogy milyen akadályokon kell túljutni ahhoz, hogy a roadmap megvalósuljon. Ez fontos a további előrelépés szempontjából. Három előfeltétele van annak, hogy a roadmap kialakuljon, megvalósuljon a tanácsnak. Döntenie kell, hogy a, ahogy a Nyugat-Balkán országaival is ez megtörtént, tehát a tanács dönt erről. A bizottságnak persze megvan a maga véleménye, de a tanács hozza meg a döntést. Szeverén úr, nos, a hosszú bevezető után gyakorlatilag már nem is lehet kérdést feltenni, de hát azért egy cserére sort keríthetünk. Azt gondolom, hogy itt a lehetőségek új ablaka nyílik meg előttünk, az Ukrajnához fűződő kapcsolatokat illetően. És ezt nem szabad elszalasztani, ezt a lehetőséget, nem azért, mert mm, hogy itt olyan drámai, strukturális változások történtek volna Ukrajnában, hanem azért, mert a normális vezető váltás, hogy az egyik elnököt a másik követi, az egyik kormányt a másik, hát ez egy normális dolog a mi országainkban is, és ez véleményem szerint, vagy legalábbis néhányokat arra kötelez, hogy feladjuk a dogmatikus konfrontációt, és az ezen alapuló megközelítést, és meg kell érteni, hogy Ukrajnának most már egy Ukrajna párti elnökre és kormányra van szükség, szüksége, nem orosz pártira, meg Európai Unió pártira. Mindaddig, amíg ez a vezetés Ukrajna párti, ez azt jelenti számomra, hogy a szabadságot keresik és a fejlődést. Mindenki, aki ő, ezt akarja, az véleményük szerint Európa párti is, miközben persze Ukrajna párti. De ez a részünkről azt ö, ö, követeli meg, hogy megértőbbek legyünk. A három fő gondolatot meg kell őrizni. Politikai asszociáció, asszociáció gazdasági ö, ö, integráció és konvergencia előre kell lépni ezzel a két vágányú politikával. Sokoldalú tárgyalás az energiát, illetően kétoldalú a szabadkereskedelmi övezetet, illetően. És Végül pedig még azt szeretném elmondani, hogy tényleg három világos üzenetet kell eljuttatni, egy gyakorlati dolgot. Elérhetővé kell tenni a második segélycsomagot Ukrajna számára, mert ha nem segítünk nekik, hogy megbírkozzanak a gazdasági válsággal, akkor ez már a lehetőségeket, akkor a lehetőségeket is elveszítjük. Roadmapre van szükség. Ezt a tanács adja meg, de nekünk egyesíteni kell erőinket, hogy világos jelzést adjunk a tanácsnak és ezt a, ezt a lassúságot, vagy ezt a közömbösséget leküzdjük néhány ország, tagország részéről, és a roadmap map az, ahogyan a mi delegációnk is kimutatta, ez reálisan a, az új vízumrezsim az néhány éven belül megvalósítható, nem túl hosszú távon. És végül pedig azt hiszem, hogy a kétértelműséget meg kell szüntetni. A perspektívának világosnak kell lenni, hogy felvehető -e ez az ország a tagok közé, vagy nem lehetnek de facto tagok, ha bizonyos dolgokat megvalósítanak, energiaunió, szabadkereskedelmi vezet, vízumliberalizáció, stb. Ezt mind-mind meg kell valósítani, mielőtt de jóra tagok lehetnek. Seviec úr? Ahogy hallottuk az igazgató úrtól, Itt az ösvényt kell egyengetni a csatlakozás felé. És Hát ez persze lehet másfajta ösvény, és néha nagyon nehéz meghatározni, hogy mi is rejlik a diplomáciai nyelv mögött konkrétan. Bizonyos sikereket ki tudunk mutatni ukrán részről, és már láttuk, hogy felelősen cselekszenek Adrián Severin is elmondta, hogy most egy új tím van hatalmon, és lehet, hogy konzisztens politikát tud majd megvalósítani, meg lesz a parlamenti többség, ott van az elnök, és ez egy megfelelő partner lesz akihez kérdéseket lehet intézni a politika lényegét illetően is, és ez nem csak ilyen szóvirágokból fog állni a kapcsolattartás ukrán részről, hanem most tényleg szubstanciáról és érdemi kérdésekről lehet majd beszélni. Azt hiszem, hogy most már itt az ideje annak, hogy őszintén beszéljünk, nyíltan, és az Európa ellenes hangokat Európa ellenes retorikát szüntessék meg. És ez úgy tűnik, hogy megvalósul Janikovics elnök az egy hete világosan megmondta, hogy volt egy félelem, hogy az emberek elkezdik majd kérdezni, hogy mi lesz a gyakorlati hatása az uniós kapcsolatoknak, és hogy mit lehet ö, ö, várni. Tehát a vízumpolitika az politikai kérdés, nem csak administratív ügy, nem valami száraz technikai kérdés, hanem ha itt előrelépés történik, akkor az nagyon jó hatással lesz az ukrán társadalomra, és az embereket ez közelebb hozza Európához. Akkor, ha A delegáció tudja, és Kovál úr is jól tudja, hogy ő csak 4%-át a vízumkéreseteknek, vízumkérvényeknek utasítjuk el, tehát de ez nem csak statisztikát jelent, hanem másról is szó van itt, de csupán 4%-át utasítják el a vízumkérelmeknek. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy Mindenki látja és tudja, hogy Ukrajnában ugye új vezetés van, és az új vezetésnek most három a lehetőség az, hogy most vagy az oroszvám unióhoz csatlakozom, vagy nyitva hagyja az ajtót a roadmap irányába, illetve az európai szabadkereskedelmi megállapodás irányába. Úgyhogy semmit nem jelent az, hogy valaki Ukrajna pártégy. Ha Ukrajna nem akarja folytatni, vagy nem folytatja a kapcsolattartást Európával, akkor nem lehet része a Vám Uniónak Oroszországgal, illetve az egyik a másikat kizárja. Tehát tudják ők, teljesen tudatában vannak hogy nincs itt választás, csak ez a két dolog van, vagy ide, vagy oda. Jó, Köszönöm szépen, Kovacsev úr, lezárandó a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen hogy eh, kiegészített az információt a tárgyalások állásáról. A néppárt eh, nagyon komolyan támogatja Ukrajna Európa párti eh, pro-európai törekvéseit, és ugye osztja a közös értékeket az Európai Unióval, az elnök választásokat nagy figyelemmel kísértük, és a nemzetközi megfigyelők és az EU delegáció is átláthatónak, transzparensnek minősítette a választ választásokat, de néhány kérdést kiemelnék. Jelenleg még csak rövid ideje van hivatalban az új vezetés. Látnak-e már néhány változást a taktikát, illetően az Európai Unióval folytatandó tárgyalásokat, illetően a második kérdés. Azt szeretném tudni, hogy az EU-Ukrán kapcsolatokban melyik pont lesz a legnehezebben elérhető, és lát-e a bizottság előrelépést az igazságügyi rendszerben, a bírósági rendszerben például az anti, a korrupció ellenes cselekvési terv megvalósítását illetően ugye, sok esetben van probléma a korrupcióval. És a harmadik dolog pedig, hogy a bizottság hogyan értékeli Ukrajna részvételét a energia kérdésben a fekete tengeri szinergiával is, illetve tehát a fekete tengeri program, és a másik, ugye ott nincs meg a megfelelő forrás még, de mondható-e, hogy Ukrajna inkább a keleti partnerségre összpontosít, mint a Fekete-tengerre. Köszönöm. Köszönöm. És akkor Tánok úr utoljára. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, just... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy gyors kérdésem van a bizottsághoz. Egy kievi újságíró hírt fel, hívott fel, és kérte, hogy um, kérjem ki a bizottság véleményét. Felvetettem, hogy az főigazgatóságot hívja fel. Ugyanis az a plegyka járja Kievben, hogy a Janukovics és Bojko kormány, illetve Bojko az energiaminiszter a kormányban Förstin bocsánat, Förtes, Furtas úrral akar megállapodást kötni, aki a fő tulajdonosa, amelyet a volt kormány felszámolt hiszen az elmúlt évtizedekben több száz millió, ha nem milliárdnyi dollárt fölözött le ez a cég az ukrán fogyasztók és a Gazprom közé beékelődve. Nos, az új ukrán kormány, legalábbis ezt mondja a pletyka, furtást akarja valahogy ismét kárpótolni, hiszen ő volt Janukovics elnök választási kampányának nagy öm, támogatója, azáltal, hogy az ukrán hálózat, gáz és olajhálózat tulajdonrészéhez juttatja, a plegyka még azt is mondja, hogy az Európai Unió vagy a bizottság pedig ellenzi ezt az elképzelést, hiszen ez EIB vagy EU finanszírozást is igénybe fognak ehhez venni. Kérem, hogy kommentálja ezt a kérdést, vagy pedig ezzel még nincsen tisztában, és hogyha tisztában vannak, akkor vizsgálja a bizottság ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Öné a szó, hogy igen vagy nemet válaszoljon. Euh, il considère qu'il n'y a pas lieu d'avoir... Köszönöm szépen. Nem jött volna létre konfrontáció az új hatóságokkal. Nos, hát az elnök az elmúlt tíz évben nagy előrelépéseket ért el, és miután másodszorra választották meg, teljesen más politikát folytatott, mint annó, amikor először volt miniszterelnök. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Janukovics kormány alatt, már a második Janukovics kormány alatt, az Ukrajna Radában 21 törvényt fogadott el, amelyek a WTO csatlakozáshoz szükségesek voltak. Tehát nincs okunk arra, hogy az új kormányjal szemben bizalmatlanok legyünk. Mi több, pont ellentétesen áll a dolog. Azarov miniszterelnök, Grezsenko külügyminiszter és maga az elnök elkötelezett emberek, akik betartják ígéreteiket. Úgy hiszem, hogy hihetünk az ő az, az ő közön szándékának, hogy közeledni szeretnének az Európai Unióhoz, és úgy gondolom, hogy ez egy új esélyt kínál arra, hogy ez az ország Ukrajna, tehát közeledjen az EU-hoz. Aztán a Severinulla által felvetett három nagykövetség kérdése, illetve három üzenet kérdése. A segítség, hogy kis keveredjenek a gazdasági válság okozta bajból. Igen, 600 millió eurót készítünk elő most. Önöknek ezzel egyet kell majd érteniük, és azon mód, hogy Ukrajna a nemzetközi a ajánlásainak megfelel, lehívható lesz ez a pénz. Ukrajna és a valóta alap között zajlanak a tárgyalások, de úgy hiszem, hogy következő hónapban lehívhatóak lesznek ezek az eszközök. Aztán a szabad mozgás kérdéseiről beszéltem, majd pedig a csatlakozási perspektíva kérdése. Nos, úgy hiszem, hogy ez még jelenleg nincsen napi rendben ez a kérdés, ám a 49-es cikk azt mondja, minden európai ország, amely bizonyos feltételeknek megfelel, csatlakozhat. Ukrajna pedig az európai földrészen található. Három év tárgyalás eredmény nélkül. Persze, mindig lehet jobban tárgyalni, de nem csak tárgyaltunk az elmúlt évek alatt, hanem és ezt erről beszéltem már, a szomszédság politika akciótervét is végrehajtottuk, és néhány hetem a társulási tervet, vagy úti tervet is elfogadtuk, tehát komoly nagy előrelépéseket értünk el. A megállapodásról a jogi szakértőink azt mondják, hogy ez a legbonyolultabb, amelyet egy partner országgal kidolgoztunk, amely még nem is tagjelölt. Tehát időre van szükség. Lenzberg is kollega kérdése tudják, hogy mit tesznek, hogyha belépnek a Vámunióba? Igen, nagyon jól tudják, hiszen részletesen elmagyaráztuk, hogy mire számíthatnak a Vámunió tagjaiként. Azután az utolsó kérdésekre térek rá az igazságügyi rendszer reformja és a korrupció elleni intézkedések. Nos, e területen Fontos lépéseket tettek az ukránok az elmúlt években, de sok mindent még tenni kell, és mindenképpen ez a következő hónapok prioritása kövé, közé kell, hogy tartozzon. Az igazgatási bírák függetlenségét meg kell erősíteni, és a korrupció ellen harcolni kell. Nem ez az egyedüli ország, mely ezzel a problémával küzdik persze. Azután Ukrajna becsatolása az Fekete-tengeri kezdeményezésben. Azt mondták, hogy nincsenek, nincsen eszközökkel ellátva ez a kezdeményezés. Nem igaz ez. Léteznek eszközök, bár a Fekete-tengeri szinergia és ezen projekt között valóban versengés van. De hát ez már nem csak a Fekete-tengeri régióra vonatkozik, hanem a Fekete-tengeri térségre, míg a másik inkább környezetvédelmi energiákkal foglalkozik, Fontos tehát, hogy közel legyenek ezek az országok és a térségek egymáshoz, és úgy hiszem, hogy nincsen párhuzamosság, nincsen átfedés. Egy másik kérdésre is válaszolok. Igen, tudjuk, hogy Timosenko asszony kormánya felszámolta ezt a céget, és a tulajdonosok most kompenzációt követelnek. Azt mondják, hogy a gáz készletük egy részét lefoglalták. És a gáz készletek lefoglalásáért akarják a kompenzációt. Tenők úr, legalább olyan jól ismeri Ukránát, mint én, és pontosan tudja, hogy a Rossi Negro volt részvényesei jelentős pozíciókba kerültek ma, hiszen joggal mondta, hogy a tulajdonosok közül nem egy a Janukovics kampányt finanszírozták. Hogy ez hova vezet, ezt most nem tudom megmondani. De biztos lehet abban, hogy sem EU, sem EIB alapokat nem fogják felhasználni arra, hogy fertás urat és partnereit kárpotolják. Másik pont, világos üzenetet fogalmaztunk meg Bolykó miniszternek és az ukrán hatóságoknak, mondván, hogy óvatosak legyenek. Köszönöm szépen, ez egy nagyon megnyugtató üzenet volt, köszönöm szépen jelenlétét és tovább is lépünk a következő napirendi pont taglalására. A helyzet Bosznia-Hercegovinában Mint tudják, eh, októberben választások lesznek, politikailag megrekedt a helyzet, és a vízum liberalizációval kapcsolatban az Európai Bizottság véleményét várjuk. Megadom Doris Paknak a szót. Tessék, Doris! Köszönöm szépen. Az egy évvel ezelőtt készített jelentés nem lehet szinte egy az egyben átvenni, de egyes dolgok még romlottak is. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy elmondhatnánk, hogy a politikai helyzet javult, a politikusok jobb belátásra jutottak, hanem meg kell állapítanunk, hogy kevés jó szándék tapasztalható a bosznia-hercegovinai herceg jövőképes alakítása tekintetében. Az egyes preambul bekezdések ö, a helyzetet, azt, hogy politikai stagnáció van, egyre erősebb nacionalista retorika uralja a mindennapokat, és nem csak azért, mert ősszel választások lesznek, hiszen már tavaly és az, az előtt években is tapasztalható volt ez, ke, többé-kevésbé erős fenyegetések, a, a Spipska köztársaságot, illetően azt mondják, hogy békés elvárást akarnak. A szerb köztársaság elnöke a Daytoni szerződésre utal mindig, amikor ezt hangoztatja, ezt a békés elszakadást, de ebben a szerződésben semmi ilyesmi nem áll. Mi a Daytoni szerződést támogattuk, hiszen ez volt az egyetlen lehetősége annak, hogy a Bosznia-Hercegovina államot újra helyre állítsuk. De sajnos olyan nehézkesen sikerült ez a helyreállítás, hogy most kezelünk -e ezt a helyzetet, illetve a helyszíni politikusok, hogy két entitás létezik ott, és az egyik közülük mindig állam az államban, ezt gondolja, de Bosznia teljes állam egyedül találhatja meg csak az EU-ba vezető utat, tehát a szervköztesség és a boszniai horvát föderáció részei egy egésznek, és csak részként léphetnek fel. Éppen ezért a hatalmat és szuverenitást át kell adniuk az egész, a teljes államnak, ha nem így tesznek, a teljes állam nem működhet. Ez minden országban így van, nem csupán Bosznia-Hercegovinában. Tehát az a helyzet, hogy nem javult a szituáció, az állam még mindig nem erős, mindenek előtt ez a nacionalista retorika gyengíti, valamint az akarat hiánya egyesek részéről, hogy valóban felépítsék ezt az összállamot. Még mindig nincs legfelsőbb bíróság Bosznia-Hercegovinában, amely törődhetne azzal, hogy az egyes ö, ö, tanács rendszereket egymással összehangolja, és az igazságügyi hatáskörök is a szerb köztársaságnál vannak, és még nem adták át ezt a teljes színnek, tehát mindez nem, szó, nem segít elő az egységességet. És van egy olyan helyzet, amit mindannyian ismerünk, van a főképviselő, aki nemzetközi főképviselő, de egy második tisztsége is van, mégpedig az Európai Unió képviselője is egyben ez a személy. Mindig azt reméltük, hogy ezen képviselő munkája valamikor nem sokára véget érhet. Ahogyan ezt az józan politikusok remélik is, remélik is az országban, hiszen ők úgy vélik, hogy a helyi emberek kell, hogy felelősséggel viseltesnek a helyi ügyek iránt, de egyesek ezt a felelősséget nem vállalják, és egyesek úgy viselkednek, mint hogyha az ország az ő pártjuk része lenne, ahelyett, hogy ö, ezt az országot az EU-ba szeretnék vezetni. Noha a polgároknak joguk van arra, hogy ezen az úton járjanak. Van egy bizonyos úti terv, amelyet teljesíteni kell, feltételek, melyeket szintén teljesíteni kell, és ahogyan amikor legutóbb jártam Boszniában, ez év tavaszán, akkor megállapíthattuk, hogy a politikai szándék az volt, hogy az úti tervet teljesítsék, tehát a víz azt az úti tervet, ami aztán a vízumliberalizációhoz vezet. Ezt meg is tették, és ez dicsérendő, hiszen ezzel mit tettek, amit a polgárok már régóta várnak. Ezzel az úti tervet teljesítették. És a politikusokkal folytatott eszmecsere során a politikusok azt mondták nekem, hogy Más dolgok tekintetében is van egy úti terv, de egyáltalán nem világos, hogy ez az úti terv létezik. Ez létezik, van egy stabilizációs és társulási megállapodás, minden olyan dolog létezik, amit teljesíteniük kell, és aztán itt van még az úti terv a főképviselő tisztségének megszüntetésre vonatkozóan. Tehát ezeket teljesíteni kell következetesen, épp olyan következetesen, mint ahogyan ezt tették a vízumliberalizációhoz vezető úton. Ebben a jelentésben tettem egy megjegyzést, amely a tavalyi évben valóban szomorúnak tűnt számomra, ami pedig azt a tényt, hogy Bosznia-Hercegovinában több ezer nő és lány van, akiket 92 és 95 között megerőszakoltak, és velük nem törődnek nem szolgáltattak nekik igazságot, és nem történt jóváltétel sem. Ezek az áldozatok, ezeket az áldozatokat kevés tisztelettel kezelik, sőt méltatlanul bánnak velük, nem támogatják őket, nem védik őket, hogy új életet kezdhessenek. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak ezzel a szemponttal többet kell foglalkoznia, és a bosznia-hercegovini hatóságokat, valamint az entitásokat és a teljes államot is fel kell szólítani arra, hogy ezeket a nőket, ezeknek a nőknek, amennyiben ez lehetséges, szolgáltassanak igazságot. Ami pedig az oktatási rendszert illeti Bosznia-Hercegovinában az a helyzet, hogy nem hiszem, hogy ez egy korszerű oktatási rendszer, hiszen nem hidalja át az etnikai megosztottságot, és sok területen nem felel meg az európai elvárásoknak, követelményeknek. Európai Parlamentként az élethosszig tartó tanulás programját megnyitottuk ezen országok előtt. Mi voltunk azok, akik arra ösztönöztük a bizottságot, hogy ezt tegyen meg, és 2007 óta új élethosszig tartó tanulás programok vannak, Erasmus, Comenius és ezek a dolgok, de nem foglalkoznak vele, tehát Bosznia-Hercegovinában nem tudják. Azt hiszem, hogy 13 oktatási miniszter van, és nincs nemzeti ügynökség, amely egy kapcsolattartó ponten az Európai Bizottság felé, és ezt a lehetőséget megteremteni, mert az a azok a pénzek, amelyek ezen programokban való részvételekhez szükségesek, azokat az IPA alapokon keresztül kapják, de ők nem képesek ezt teljesíteni, ezt végrehajtani, és éppen ezért a helyzet nem változott, amit a Bosznia-Horvát Federációban tíz kanton van, tíz kormány, van egy federációs kormány, és afölött van még csak az összállam, hogyan is működhetne ez az egész. Nos, tehát ez a helyzet, ami ennek találjuk jelenleg. A jelentésben foglalkozunk az egyes kérdések tárgyában, követelések megfogalmazásával, azaz, hogy mire gondolunk, hogy mit kellene megtenni. Azt hiszem, hogy gondolnunk kell arra, hogy a tanács és a bizottság nagyobb vezető erőt és ügyességet kellene, hogy mutasson, hogy ösztönző erőként működhessen. Hogyha látják, hogy Martinoz, a spanyol tanácselnök és Steinberg is az amerikaiak részéről már me- újra megkísérlik, hogy megbeszéléseket kezdjenek most öt hónappal a választások előtt, hát akkor bizonyosan nem lesznek nagy módosítások az alkotmányban, és az alkotmányt viszont módosítani kell, hogy ahhoz, hogy működhessen az, az egész állam. Senki nem akarja ezt, mert már múlt ősszel, amikor a svédek megpróbáltak egy ösztönzést adni az alkotmány módosítás irányában, akkor sem sikerült ez. És azt mondják nekünk, hogy mi egyáltalán nem akarjuk, főként a szerbközteség miniszterelnöke mondja ezt, ezt pontosan az újságokban is lehet olvasni, hogy nem akar alkotmánymódosítást, és kész. Most tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ami uh, úgy tűnik, hogy a jövőben nem tesz életképessé ezt az országot, éppen ezért keményebbnek és sürgetőbbnek kell lennünk, hogyha ma azt olvassuk, hogy Martinoz és Steinberg feladozásai talán semmire nem vezetnek majd. Egy nyilatkozatot készítettek elő, amelyet senki nem fogad el. Már most hallhatjuk, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy a választások után mi az amerikaiak fogjuk majd ösztönözni előrevinni az alkotmányreformot. Hol is van az Európai Unió? Ez már az elmúlt alkalommal is így volt, 2006-ban is így volt, hogy az Európai Unió nem vonták be ezekbe az ügyekbe. Tehát ugyanez a helyzet, mint akkoriban volt, és azt hiszem, hogy ezt nem hagyhatjuk. Aztán itt van ez a tény, hogy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság megállapította, amit mindenki tudott, hogy a, hogy a Daytoni alkotmány igazságtalan, hiszen kimondja a következőt. Az állami hivatalokban olyan tisztviselők dolgozhatnak, akik a három nemzetalkotó etnikumhoz tartoznak, tehát bosnyákok, horvátok vagy szerbek, és a többieknek nincs lehetőségük arra, hogy egy ilyenfajta tisztséget ellássanak, vagy oda válasszák meg őket. Tehát mindazok a személyek, akik nem mondhatják el magukról, hogy ők horvátok, szerbek vagy moszlimok. Tehát mindazok a személyek, akik a vegyes házasságokból származnak. Tehát, hogyha valakinek horvát az édesapja és szerb az édesanyja, hát ez a személy minek tekintheti magát szernek vagy horvátnak. Az alkotmányban ehhez a csoporthoz tartozik, és ez méltatlan, ez megalázó. És ők még nem is jelöltethetik magukat. Ezt az Európai Bíróság állapította most meg a Deudo de Finci ügy után, aki felvetette ezt a problémát. Októberben a választások után a választási jogot úgy fogják módosítani, hogy az ilyen fajta személyek is jelöltethessék magukat. Hát ahogy én ezt megítélem, nagy nehézségek vannak azt illetően, hogy az alkotmányt még a választások előtt megváltoztassák. Vannak erőfeszítések Dodik Szurli részéről, hogy csak kis részben változtassák meg az alkotmányt, mely szerint az elnökségi hivatalra, vagy más egyéb hivatalra csak a szerb köztársaságból, illetve a Horvát Muszlim Federáciából származó személy jelöltetheti magát, anélkül, hogy specifikálnák, hogy ez horvát, szerb vagy moszlim. De ez csak egy rész szempont, és hogyha ez a legkisebb közös nevező, akkor nem tudom, hogy ez az emberi jogi bíróság ítéletnek megfelel-e, illetve az ottani politikusok megfelelnek-e ennek az ítéletnek. Felhívom erre a figyelmet, hogy végre van legfelsőbb bíróság Bosznia-Hercegovinában, a német fordításban van egy nyelvi hiba, és ezzel kapcsolatban módosítót kell benyújtanom, hogy megfeleljen a német változat az angolnak. Azt is felvetjük, hogy a háborús bűnök elleni küzdelem, valamint a szervezetbűnözés és a korrupció elleni küzdelem komolyabban vendő. Szeretnénk, hogyha a szexuális erőszak tényállást felvennék a büntető törvénykönyvbe, hogy az áldozatoknak megfelelő kártérítést lehessen fizetni azoknak a nőknek és lányoknak, akikről az előbb szóltam. Ugyanis, hogyha megerőszakolást háborús bűncselekménynek ö, ismeri el a Nemzetközi Büntető Törvényszék, akkor lehetséges kell, hogy legyen, hogy ez Bosznia-Hercegovina szintjén is fennálljon ez a lehetőség, hogy ezek a nők és lányok legalább egy kártalanításban részesüljenek. Azt is felvetjük, hogy az elűzöttek és elmenekültek ö, otthonukba való visszatérése még nem valósult meg kielégítő mértékben, és kérjük, hogy a ö, gyűjtő táborok, szállások témáját is, ö, témájával is foglalkozzanak. Talán néhány, tehát azok az emberek, akik korábban a szerb köztársaságban laktak és elűzték őket, most újra visszatérhessenek a banyaluka feletti területre. Senki nem tért még vissza, és ez kár egy olyan régió szempontjából, amelyet, amelynek a mezőgazdaság erős volt. A korrupció, ez egy szintén fontos téma, különösen a kormányzati struktúrákban, a közbeszerzéseknél, a közforrások kiosztásánál, a az iparizis engedélyek kiosztásánál, az egészségügyben, a közlekedésben a korrupció nagy szerepet játszik. És mindenhol általánosan, az egész federációban. Azt hiszem, hogy ezek azok a dolgok, amelyeket megemlítettünk, amelyekkel megpróbálunk senkit nem vádolni, hanem megpróbáljuk a dolgokat néven nevezni, és talán megmutatni, hogy hol lehet még többet tenni. Még egyszer az oktatási rendszer, amiről már korábban szóltam, javítandó, egy európai szintre kell ezt helyezni. Aki még módosító indítványt akar benyújtani, például a szakképzés területén, azt hiszem, hogy a szakképzés területe például a ö, Wir sollten versuchen, hier auch vielleicht mit Hilfe der Europäischen Union mitgeben. A belbák esetében az Európai Unió sok forrást adott az ilyenfajta kézések átszervezésére. Nos, tehát erről a témáról szóltunk. A politikusok jól dolgoztak ebben az esetben, és reméljük, hogy hamarosan jó eredmény születik majd. Tisztelt kollégák, Bosznien belül a személyi forgalom, személyek mozgása nem akadálytalan, vannak munkajogi előírások, a társadalombiztosítási rendszerek nagyon nagy akadályokat gördítenek a személyek elé, hogyha az egyik területről a másikra akarnának utazni valóságos falakat, tehát nehéz a munkavállalók mozgása. Bosznia-Hercegovinában. Tehát azt is követeljük, hogy a 2011-es népszámlálás, illetően egy törvényt már most fogadjanak el, vannak problémák, ezt nem mindenki akarja, hogy az eljön ebben, mint ami korábban állt, egyesek talán nem akarják, hogy ki milyen hogy tudják, hogy ki milyen népcsoporthoz tartozik, tehát ez a törvény még nem született, meg még nem készül, és van még egy probléma, ami az úti tervhez tartozik, az állami tulajdon kérdése. bosnia hercegovina állami tulajdona, amely egy fontos kritérium, és éppen ezért meg kell kísérelnünk, hogy a politikusokat arra ösztönözzük, hogy a főképviselővel együttműködjenek, ami az állami tulajdon elosztását illeti a különböző entitások között. Gratulálhatok ahhoz, hogy a föderáció időközben elérte, hogy a monetáris alaptól pénzekhez jutott, mert olyan törvényeket fogadtak el, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a nemzetközi valóta alaptól forrásokat hívjanak le. A regionális együttműködés szintén fontos, így azt hiszem, hogy mindenről szót ejtettem, talán nagy hézakokat nem hagytam. Köszönöm elnök úr a megértését. I am convinced that you already did that. Igen, köszönjük szépen. 11-en szeretnének hozzászólni. Az egy előny az volt, hogy ön, ön olyan átfogóan beszélt a kérdésről, hogy a többiek nyilván rövidre fogják majd észrevételeiket. Először az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, utána pedig a többieknek, akik a listán szerepelnek. Először tehát Kukán úr kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, nem árnyék jelentéste vagy, vagyok, hanem a delegáció vezetője. Igen, igen, elnézést kérek, mondja az elnök. Szegény árnyéknak neveztem önt, pedig ön elnök. Köszönöm szépen először is Doris Pak kollégának szeretnék kollégálni kitűnő jelentéséhez. Minden fontos kérdésre kitért a politikai az ország politikai helyzetét meghatározó kérdésekre. Egy-két kérdést ki szeretnék emelni, amelyet fontos hangsúlyoznunk e jelentés és ezen állásfoglalás kapcsán. Beszéltünk arról, hogy választások évét érjük, és gyakran panaszkodnak a politikusok, hogy nehéz valamit elérni, nehéz a helyzet. Hát én úgy hiszem, hogy másként kell erre tekintenünk. Mégpedig úgy, hogy a választás előtti helyzetet fel kell használnunk arra, hogy az ország politikusait ösztönözzük, hogy megtegyék a megfelelő gazdasági reformokat és más reformokat. Használjuk tehát ezt fel emeltjüként a választásokat. Minnyáján tisztában vagyunk velem, hogy a Bosznia-Hercegovinában az európai integráció irányába tett lépések lassan tétetnek meg, elmaradnak a többi térségbeli országtól, ezt az ország jelentés is aláhúzzam, de a dél-kelet-európai európai parlamenti delegáció is gyakran felhívta a politikusokat, hogy tegyék meg a reformlépéseket. Minnyájunkat kiábrándít, hogy az EU irányába tendő reformokat nagyon hosszú időn keresztül sem tették meg. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy a stabilizációs és asszociációs megállapodás végrehajtásába iránytett előrehaladás is nagyon lassú. Mhm átfogóbb intézményi rendszert kell kiépíteni, és az intézményi reformokat végre kell hajtani. A gazdasági reformokra nagy szükség van, strukturális reformokra szükség van, és az egységes gazdasági térség eh, létrehozásának útjában álló akadályokat meg kell szüntetni. Azt remélem, hogy az EU előcsatlakozási alapok segítségével a strukturális gazdasági reformokat végre lehet hajtani. And should be also mentioned because now it is in the area of 40 40%. Two more... Ne felejtjük el, hogy nagy igény van ezekre a reformokra. Két észrevételem van még. Elnök úr, úgy hiszem, hogy a közmédiumok függetlenségét igenis meg kell említeni a jelentésben Fontos, hogy kitérjünk erre a kérdésre, hiszen ebben a kontextusban a közmédiumokat a etnikai és más intolerancia elletni harc fontos eszközének kell látnunk. Feltéve persze, hogy jól, teljesen és pro-európai módon működnek. Lehet, hogy ez irális elvárás, de hát legalábbis a papír mindent elvír, fogalmazzuk meg. Az utolsó észrevételben teljesen egyetértek Dorisszal, és igenis értékelni kell, és azt remélem, hogy az Európai Bizottság e kérdésben a jogalkotói csomagot előkészíti. Az Európai Parlament remélem, hogy minél hamarabb tud majd foglalkozni a kérdéssel. Köszönöm. Vigenin úr kap szót, Boszkút asszony nevébe szólal meg. Uh, köszönöm szépen, kedves kollégák! A Boszkót asszony nevében köszönöm a ö, munkát, amelyet Pakasszony végzett. Nagyon mély elemzést hallottunk a helyzetről, és nagyon ö, jó a jelentés, úgyhogy nem igazán ö, lesz ö, mit vitatni ezen, és azt hiszem, hogy az üzenet is világos Bosznia-Hercegovina felé, ha elfogadjuk a jelentést. Boszkut asszony nevében szeretném kifejezni, hogy nagyon elégedettek vagyunk azzal is, hogy a háborús bűnösök kérdése is szerepel a jelentésben, ugyanis ez nem ő kapott megfelelő figyelmet eddig a szociáldemokraták, illetve a szocialisták és a demokraták néhány módosítót nyújtanak be azzal kapcsolatban, hogy az EU tagság perspektívája egyesíti az embereket, és ez az egyik ösztönző, ez ösztönzi az embereket arra, hogy változtassanak, és ebbe az irányba tettünk néhány módosító javaslatot, Július 15-én 15 éve lesz a szrebrenicai mészárlásnak, és ezt nem lehet kihagyni a jelentésből. Ezzel kapcsolatban is van egy módosítónk. És számos más kérdést még fontosnak találunk. A nők helyzetét és a kisebbségek helyzetét, a romákat, zsidókat beleértve, és néhány módosító azzal kapcsolatban, hogy Bosznia-Hercegovina nagyon komoly tranzitország az emberkereskedelemben, és a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerültekkel kapcsolatosan is van néhány gondolatunk. Végül pedig szeretnénk hangsúlyozni, hogy a háború óta nem valósult meg az újjáépítés, nagyon magas a munkanélküliségi ráta, különösen a fiatalok körében. A számok az több mint 40 százalék volt. Hát most nem tudom, hogy ez tényleg megfelele a valóságnak, de hát nem tudom, hogy lehet egyáltalán túlélni. Úgyhogy itt biztos, hogy van valami árnyégazdaság vagy szürke gazdaság, de mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Végül pedig, ha megengedik, akkor azt mondanám, hogy a pakasszony az ön segítségével ugye ön azt mondja, hogy csalódott, hogy nincs elég haladás, előrelépés az országban. Hát ha nem is ebben a jelentésben, de általánosan elemeznünk kellene, hogy miért ilyen, ilyen nagyon nehezen megy előre a helyzet. Meg kell találni valahogy a módját annak, hogy a hatóságokat, illetve az országot valahogy jobban mozgásba hozzuk abba az irányba, amiről tudják, hogy a jó irány, de mégis megpróbálnak valahogy, valahogy saját országokat akadályozzák a fejlődésben, úgyhogy ez néha elképesztő számukra. Végül pedig a múlt héten az Európai Szocialista Pártnak Szarajevóban volt egy nagy konferenciája, és az volt a benyomásunk, hogy általánosságban is rossz a hangulat a tagság kilátását illetően, és lehet, hogy Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban ugye látjuk a, a, az erdőt, látjuk a fákat, de az erdőt nem. Tehát mi, mint parlamenti frakció, szeretnénk ezt az ügyet támogatni. hogy a 2014-es bővítés, hát addigra teljesen lehetetlen, hogy az ország tagja legyen az Európai Uniónak, tehát legalább valami új energiát kellene vinni a bővítési folyamatba, és ez az ösztönzés talán az olyan országok esetében, mint Bosznia-Hercegovina oda vezethet, hogy saját maguk is több erőfeszítést tesznek, hogy megmutatják, hogy képesek keményebben dolgozni. Ez az egész régióra áll egyébként, de Bosznia-Hercegovinára is. Ezt azért mondom, mert ha megnézzék a vízumpolitikával kapcsolatos roadmapet, nagyon világos követelmények vannak, ezek mérhetők, ő mindkét orsz fél elkötelezett, és akkor gyorsan lehet erről lépni. Ebben az értelemben reméljük, hogy ebben az évben Bosznia-Hercegovina valóban esélyt kap arra, hogy kapcsolódjon, illetve a vízummentességi program része legyen. De az EU tagság perspektívája azért még olyan messze van Bosznia-Hercegovina számára, hogy úgy tűnik fel is adják, és meg kell nézni, hogy mit tehetünk, mint parlament annak érdekében, hogy a kedvük jobb legyen. Látford, báronő, köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előttem szólókkal, hogy Pak asszony kiváló jelentést készített, és nagyon átfogó volt a felvezetése is. Csak néhány dolgot említenék, és ezt talán említette a korrupciót, hogy milyen fontos, hogy a jogi harmonizáció megtörténjen, az igazságügyi reform, ezt esetleg jobban lehetne hangsúlyozni. És néhány dolgot jobban ki lehetne fejteni. Például a szegregáció iskolákban egy fedél alatt. Hát ez teljességgel elfogadhatatlan a Daytoni <clears throat> szerződés is előirányoz már lépéseket ennek a megszüntetésére, úgyhogy ez teljességgel rossz dolog. Örülök, hogy Pakasszony beszélt a szexuális erőszak áldozatairól, jobban figyelni erre a kérdésre, mint az elmúlt 15 évben, és ha ha ez így történt volna, akkor az erőszak nem lett volna annyira része háborúnak, mint például Kongóban is látjuk, ott, ha a nemzetközi közösség jobban fellépett volna ez ellen. Jobban hangsúlyoznám, hogy milyen nagy szükség van a válaszoljogra, és ugye, ahogy Pak asszony is mondta, hát ez diszkrimináció, amit a Strasburgi Bíróság egyértelműen elítél. Tehát a választási törvényt is meg kell változtatni. Az alkotmányi reform szintén fontos, és folytatni kell a megbeszéléseket, tárgyalásokat, most függetlenül attól, hogy mikorra fejezhető ez be, és nem is reális nyilvánvalóan, hogy ez az októberi határidőre megvalósul. Kérdezem Pakasszonyt, hogy mit gondol arról, hogy ezen a héten vagy a múlt héten olvastam, hogy az elnökség és az Egyesült Államok egy nyilatkozattervezetet javasolnak, és hogy Bosznia-Hercegovina fogadjon el egy új alkotmányt a választások után. Szóval hangsúlyozni kellene, hogy mennyire fontos az alkotmányreform ahhoz, hogy működjön az állam. Ez nyilvánvalóan feltétele az EU tagságnak, és meg egyáltalán a gazdasági és társadalmi haladásnak. Úgyhogy a kapcsolatokat, tehát az alkotmányreform és a politikai-gazdasági helyzet összefüggése beleértve azt, hogy nem tudnak élni bizonyos lehetőségekkel, amit az EU-hoz fűződő kapcsolat nyújt. A vízapolitikában jó a haladás, de hát ezt jobban lehetne aktualizálni és meg kell nézni, hogy mit tettek, a bosznia-hercegovinai hatóságok, és mit tehetnének még az ügy érdekében. Nem tudom, hogy meg lehetne jegyezni majd, hogyha a bizottság értékelése pozitív, és hát gratulálhatnánk ahhoz, hogy az ENSZ biztonsági tanácsnak és tagja, nem szavazó tagja persze. És meg lehetne említeni a szerb parlament határozatát, Noha nem tartalmazza a népírtás a genocidium fogalmát, de azért fontos lépés, és a boszniai parlamentet bátorítani lehetne, hogy fogadja el a saját határozatát, és végül pedig Szarajevóban június 1-én lesz egy konferencia az EU politikával kapcsolatosan, márciusban Szlovéniában volt egy, és ezen nem vettek részt EU vezetők, és a szerbek sem, mert Koszovót volt, tehát nagyon remélem, hogy ez nem egyfajta megállapodás volt Szerbiával, mert ez teljesen elfogadhatatlan lenne, és remélem, hogy június 1-én ott lesznek az EU vezetők is. Köszönöm, Argentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon bosszantó hallani, hogy egy olyan ország, amely ugyanúgy haladni akar, mint a szomszédos országok, egy ilyen zűrzavarban él, és ezért a lehetőségek korlátozottak. Meg kell gondolni. Az Európai Parlament a stabilitást üdvözölni a régióban, de hát ez nincs így, és ez valóban sajnálatos. És ez a sajnálat Ez vonatkozik a iskolásokra, akik még mindig nem ülhetnek egy osztályban, hanem a szegregáció sújtja őket. Pakaszonynak gratulálok a jelentéséhez, nagyon sok fontos dolog van benne, nők elleni erőszak, erőszak, mint, mint háborús fegyver, és még ma is van erre példa, hogy ezt előtérbe helyezte, ez tényleg fontos kérdés kisebbségek helyzete Boszniában, vagy a szegregáció az osztályokban, az iskolákban. kisebbségi jogok megsértése. Szeretnénk többet tudni mindenről, de nem csak azt kellene mondani, hogy az egyéb népcsoportok, vagy a többiek, akik más vallásúak, de hát itt a homoszexuálisakat is ide kellene sorolni. Pakasszony pozitívan nyilatkozott a követelményekről a vízummentességet illetően, de hogy ezt a nyár előtt megvalósíthatjuk, valószínűleg lehetetlen, és ez nem csak Bosznia-Hercegovinában nem megy, hanem talán a bizottság részéről sem. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a bizottság sem tudna elvégezni ezt a munkát addig. És azt kérdezem, hogy a bizottság, titkárság és a külpolitikai főképviselő, hát végül is ugyanaz a személy felel ezért a kérdésért, ugye ott van a, a főképviselő, meg kellene nézni, hogyan lehetne ezt a kérdést felértékelni, és egy tartós, fenntartható megoldást találni. Boszniának támogatásra van szüksége, Bosznia-Hercegovinának, és nemzetközi energiastratégiára is szüksége van az erőműveknél, és gondoskodni kell a fenntarthatóságról. Európának ezzel többet kellene törődnie. Nagyon szépen köszönöm, és akkor folytatódnak a hozzászólások. Köszönöm szépen. Köszönöm Bakkasszonynak a jelentését az általános megjegyzésekkel kezdem. Azt hiszem, hogy Pakaszony kritikája jogos, nagy a csalódás, és ez ö, teljességgel érthető, de azt hiszem, hogy néha a hangja, a hangvétel nem megfelelő a kritika, ö, kritikával kapcsolatban az Európai Uniónak. Persze, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Ez egy külön állam, független állam, vagy egy protektorátus. Hát ezt a kérdést meg kell válaszolnunk. És meg kell érteni a tényeket, amelyek a jelenlegi zsákutcához vezettek. Ez az alkotmányügyi berendezéssel is összefügg. A Dayton egyezmény az a vérontásnak akart véget vetni, de hát meg kell kérdezni ezt követően, hogy hosszú távon mi lesz a megoldás, és hogy tényleg a lakosság minden csoportja vállalja-e, tudja-e a megoldást a különböző etnikai csoportok a jelenlegi információk, adatok alapján azt hiszem, hogy még nem beszélhetünk a nyár előtt víza mentességről. Szóval nem szabad olyan elvárásokat kelteni, amelyeket nem tudunk teljesíteni. Sok kollega elmondta, hogy 2010. októberében választások lesznek, és ezzel a fontos kérdéssel is foglalkozni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy van a helyzet, hogy ha az ember hosszú okfejtéseket al, akkor aztán egyre kevesebb ideje marad, hogy elmondja a véleményét. Dorisnak gratulálok ehhez a munkához, ehhez a szöveghez és biztos, hogy vannak még apróságok, ahol van mit javítani, de néhány módosítót elő fogok terjeszteni, de összességében azt hiszem, hogy a reformok, a problémák, amelyek szerepelnek, a szociális kérdések, tehát a fontos nagy kérdések gyakorlatilag mind ott vannak a jelentésben. És szeretném támogatni mindazt, amit néhány előttem szóló elmondott, például a kisebbségi kérdéssel, roma kérdéssel kapcsolatban ezt esetleg jobban ki lehetne hangsúlyozni és még néhány megjegyzés, ha megengednek, ha megengedik. Gyakran hallottam két dolgot, többször is, először is. Ha erről a kérdésről beszélünk, akkor mindig ö, azt halljuk, hogy Bosznia ö, tranzitország, az emberkereskedelem egy tranzitország, és ezt nem lehet elfogadni, ez világos. De azt is hallottam, és erre reagálni kell, mert ez nem így van. Ezt folyamatosan mondják, de nem mondhatom, hogy az se, hogy ez teljesen téves, de ez, ez nagyon hangsúlyos így, és hát más régiók is vannak, más országok, amelyeket ez a probléma ugyanúgy érint, tehát nem valami egyedi dolog ez Bosznia-Hercegovinát, illetően még egy kérdés, amire, ha megengedik, kitérnék. A képviselőiroda. Ez ugyanolyan, ugyanaz, mint a bizottság? Nem, hát nem így van, ez nem a bizottság hanem ez egy személy két különböző funkcióban. Egyrészt egy külön megbizott, az EU külön megbizottja, másrészt a főképviselő irodája. Ez két különböző dolog, kérem szépen. És az OHR az a, a nemzetek közösségével, a nemzetközi közösséggel függ össze. A másik funkció meg csak az EU-ra vonatkozik. A kérdés, hogy most ezt az irodát be kell -e zárni, vagy nem, hát csak támogatni tudom, ami elhangzott, ezt nem lehet elkapkodni, nem lehet korán bezárni ezt az irodát. Néha a nacionalisták éppen erről a kérdésről vitatkoznak hevesen. Csak támogatni tudom, amit Koperasszony kérdezett hogy mi a helyzet sok kérdést teszünk fel a, kettős nacionalista ö, álláspontokkal kapcsolatosan. Pontosan tudni kell, hogy mi történik itt. És eredetileg valahogy nem akartak igazán reagálni. És ez eredményezte ezt a helyzetet. A déteni Egyezmény célja az volt, hogy véget vessen a vérontásnak, meg hogy segítsen normalizálni a helyzetet. Erre szükség van ahhoz, hogy egyáltalán az állam egy állam partnere legyen az EU-nak. Az entitások egyre ö, kevésbé fontosak, a Republika Szerbszka mindent blokkolt, és hát ö, már 15 éven látjuk ezt, és nem gondolom, hogy túlságosan kritikus a hangvétel. Azt hiszem, hogy nyíltabban kell mindenről beszélni, és nevénél kell nevezni a dolgokat. És ezt mindenképpen bírálni kell, ami az elmúlt 15 évben történt. Sok minden nem történt meg ez a baj. Módosító indítványokat fogok beterjeszteni, de a szöveget támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt kollégám, Doris Pakasszony azt hiszem, hogy a jelentés nagyon átfogó, reális, kiegyensúlyozott. Éppen ezért azt hiszem, hogy megfelelő súlyú is lesz. Jó alap a további munka számára. Természetesen néhány módosító indítványunk lesz, hogy a jelentést még határozottabbá tegyük. Pakasszonynak gratulálni szeretnék azért, hogy az áldozatokról is szól, különösen a női áldozatokról Boszniában. A kollégámnak igaza van, sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni ezeknek az áldozatoknak. Nem csak áldozatok, hanem az elkövetők is elhagyták sok esetben az országot. Van olyan, aki az Unióban az áldozat ugyanabban az utcában él, ahol az elkövető, aki szintén menedékjogot kapott. Hát el tudják képzelni, hogy milyen drámán megy keresztül az a család, aki ebbe a helyzetbe került. És az ország, amely menedékjogot nyújtott az illetőnek, azt mondta, hogy az erőszak régen volt, és ezért már nem üldözhető az illető. Hát én úgy gondolom, hogy sokkal inkább figyelni kellene az ilyen kérdésekre, és ez jó lehetőség, hogy néhány szót szenteljünk a kérdésnek. A szerebrenicai határozat. Szerbia elfogadta, igen. Boszniában azonban sokan nem elégedettek ezzel a határozattal. Én vagyok a Szerbiával kapcsolatos jelentés felelőse, és azt gondolom, hogy azért ez a határozat mégiscsak jó, hogy megszületett, mert sokkal komolyabban kezelik az ügyet. bosnia hercegovina meghatározza a saját dinamikáját, hogy hogyan halad az EU felé, azt hiszem, hogy a haladás nem volt gyors, ez egy örök történet, folyamatosan találkozunk ezzel a kérdéssel. A jelenlegi alkotmányos keretek a boszniai politikusok szerint kimerült, és néhányan úgy vélik, hogy az elkövetkező időszakban Bosznia-Hercegovinának még nagyobb integrációra van szüksége, meg kell erősíteni, mondják. De van ö, ö, olyan is, aki azt mondja, hogy ö, nem folytatható az integráció, legyen önálló a Republika Srebska. Ez egyik sem járható út. A külföldi befektetők nem jelennek meg az országban ilyen feltételek mellett, és a gazdaságnak sem lenne semmi haszna mindebből. Ezért én úgy gondolom, hogy nekünk, az európai intézményeknek, az európai parlamentnek is más megközelítést kell alkalmaznunk. Bátorítani kell az új, pozitív, integrált megközelítést, amely Boszniát felkészíti a következő szakaszra, az Európai Unió felé vezető úton. A dinamika azonban nem megfelelő, nem gyors az előrehaladás, és Bosznia a többiek után kullog. És ez nem a polgárok hibája, bár ők azok, akik választják a politikusokat, de világossá vált, hogy ezek a politikusok nem tudnak megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel Bosznia szembesül a unió felé vezető úton. A Jakob Finci esetről még néhány szót. Nincs meg a megfelelő politikai akarat, hogy ezt a határozatot megvalósítsák a Strasburgi Bíróság ítéletét, úgyhogy új választásokra lesz szükség Boszniában, új elnökséget kell választani új elnököt. Biztosak vagyunk abban, hogy Bosznia időpontot kap, hogy meddig ő léphet be, így mikorra léphet be az Európai Unióba hogyha nem is vehet minden polgár részt a választásokon, és nem jelöltetheti magát a választásokon. Azt hiszem, hogy ez megbocsáthatatlan lenne, Jelenleg előre kell vinni a reformot, és a választási törvény reformja meghatározó. Csak így tudjuk garantálni a kisebbségi jogokat. Nem várhatunk további négy évet, de ahhoz, hogy Bosznia időpontot kapjon, ahhoz erre szükség van. Ezt az üzenetet kell megfogalmazni. Sok minden elhangzott már, és azt hiszem, hogy most majd sokkal többet tehetünk ezen a területen. Elő fogunk terjeszteni néhány módosítót, ezekkel javítani kívánjuk a jelentést, amely reméljük pozitív befolyással lesz a fejleményekre Boszniában. Még három hozzászólónk van, Mirel úrron kívül, aki a bizottság képviselője, a bővítési főigazgatósági, aztán még pakasszony, meg még egy másik témánk is van, és még az órára is vetnünk kell néhány pillantást. Most Posselt urat kérem, aztán Svoboda urat, aztán Preda urat, aztán minden urat, majd pakkasszonyt. Köszönöm szépen, állok úr, kitűnő ez a jelentés nem is várhattunk mást a jelentéstevő asszonytól, de van egy-két észrevétel, van egy-két pont, amely a vitában megjelent, és amelyre vissza kell térni. A, mindenkit óvaintok attól, hogy a fő megbízott hivatalára, bá, hivatalat bármilyen módon megkérdőjelezem. A jelentés nagy ereje abban rejlik, hogy világos üzenetet küld ki, a külön megbízott, a fő megbízott mindkét pozíciójának megerősítése érdekében mindkét, mindkét hivatalra szükség lesz, és a személyt is támogatni kell sokkal jobban, mint idáig kitűnő, a fő megbízott személyesen is elismerést érdemel, és úgy érzem, hogy az európai intézmények nem kellőképpen támogatják. Ezért tehát a tervezetben külön üdvözlöm azt a pontot, vagy azt a bekezdést, amelyben a mi intézményeinket bírálja a jelentéstevő. És arról beszél, hogy több leadershipet, több vezetői felelősséget ről kellene, hogy tanúbizonságot tegyem. Kupa asszony, aki nincs itt, beszélt erről, az ő aggáját kellene megszólítanunk. Helyes, hogyha kritikusan beszélünk a bosnyák politikusokról, de ugyanakkor a nemzetközi közösség döntéshozóiról is kritikusan kell beszélnünk. És mindez az alkotmány reformja során válik szembeszökővé. Miért nem történik semmi Bosznia-Hercegovinában? Azért, mert a détani alkotmány egy torszülött és azért, mert az ország saját maga nem képes a torszülöttet megváltoztatni. De hogyha mindig csak rájuk mutogatunk, és azt mondjuk, hogy változtassátok meg, ez egy vége láthatatlan történet lesz. Részt kell vennünk ebben tehát. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy civil társadalom jöjjön létre tudjuk, hogy etnikai komponens nélkül nem jöhet létre az alkotmányos rend. Bosznia-Hercegovina, mint állam, csak akkor élhet túl, maradhat fel, hogyha egyrészt eh, nagyobb szerepet kap majd a polgárok kezdeményezése, a civil társadalom, másrészt pedig három egyenlő államalkotó nép, a bosznyák, muzulmán, a horvát és a szerbe népek között egység jön létre, és nem csak a, a, a közszép-boszniai horvátokra is gondolok, nem csak a határégióban lakókra. Ezt a problémát kell megoldanunk szakszerűen, és ez lesz a fő kihívás számunkra az elkövetkező években, hiszen ha nem találunk megoldást, akkor 10 és 20 év múlva is csak azon panaszkodhatunk, hogy nem jöttek létre reformok. Köszönöm szépen, Szvoboda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Pak asszony jelentése, mint mindig, nagyon megalapozott és nagyon jó jelentés, ezért nem akarok minden pontot kiemelni, ahol egyetértek vele, hanem csupán azt a néhány pontot hangsúlyoznám, ahol a hangsúlyokat másként fogalmaznám meg, de mégis ez egyetértéssel kezdem. Nem értem, hogy Martinus és Steinberg a választások előtt miért akarják elérni ezt, amit már ideig nem lehetett elérni. Hát sok sikert kívánok nekik, de sokkal inkább az van a célra vezető, hogy az elérhető célokért dolgozzunk. Az etnikai uh, hovatartozás kérdés, ugye Fábincs és a többiekre utalok, kapcsán azt hallottam, hogy a szerb köztársaság nagyobb hajlandóságot mutat, de hát csak lépésről lehet majd, lépésre lehet majd előrelépni. példát kell statuálni, jó lépéseket kell tenni. Ez tehát a probléma, hogy ez nem történik meg. Aztán a fő megbízott kérdésem. Kicsikét túlzónak tartom ezt a megfogalmazást. Őszintén szólva, sokat nem hozott a kasszára, évek óta ott van, de nem tud mit tenni. Hogyha az emberek nem akarják, nem lesz változás. De ezt el kell fogadni azonban. Azt nem akarom elfogadni, hogy az EU és külön megbízottat is bírálat tárgyává tegyük. Hogyha mi partnerünk az EU külön megbízottja, és persze felmerül a kérdés, értem, hogy miért nem akar pak kolléganő beszélni erről, felmerült tehát a kérdés, hogy most a Keti Eston speciális pozíciója okán érdemes volna most az EU speciális megbízott pozícióját az Office of High representative val egységesíteni, vagy nem. Ez az a kérdés, amely felmerül, és amelyben megoldást kell keresni. Az intézmény, az EU Special Representative intézménye különösen, hogyha a fő megbízatról beszélünk, kihangsúlyozandó. De hogy ne, jöjjön létre, ne jöjjön létre félreértés, teljesen egyetértek Posszát kollega véleményével, hogy nagyon jó személy képviseli mi ügyünket ott, nem csak azért, mert osztrák, hanem azért, mert jó, azért támogatom őt, de még egyszer mondom, hogy az EU Special Representative pozíciójában lássuk őt. Még két észrevétel van, kedves Poszát kollega, hogyha most innen, ebből a házból megpróbáljuk kezdeni Bosznia-Hercegovinát újonnan szabályozni, bármennyire is érthető, ez akkor nem hozunk létre igazi jó feltételeket a megbékélés számára. Tehát a két entitással igenis dolgozni kell, és persze eh, figyelni kell arra is, hogy a horvátok megfelelő jogokat kapjanak. Utolsó észrevétel hatossal és a hetessel, főleg a hetessel nem értek egyet. Hiszen nem csak a Republika szöpszkáról van szó, hanem vannak más kijelentések is, amit eh, mások mondanak, amik elfogadhatatlanok. Hogyha például a hetesben azt mondanák, hogy mindenkit felszólítunk arra, hogy a Daytoni megállapodást tartsák be, illetve úgy változtassák meg, hogy működőképes legyen az állam, akkor ezt elfogadhatónak tartom de sem tudik sem az, aki ezt mondja, hogy az entitásokat meg kell szüntetni, nem elfogadható. Éppen ezért tehát a hetes bekezdésben világos üzenetet szeretnék megfogalmazva látni, mi szerint adjatok a détoni kereteknek esélyt arra, hogy megreformált formában tovább működjenek. Köszönöm, Preda úr, parancsoljon! Felicsit Elnök úr, Szintén gratulálni szeretnék Pak asszonynak. Két rövid, gyors kérdésem lenne elsősorban. A 12-es pont világos megfogalmazását üdvözölném. A szükséges alkotmányreform témájával azt hiszem, hogy ez egy kulcspont. Más kollégák már elmondták hogy az IMR-kel és annak biztosítása tulajdonképpen a lakmusz próbája ennek a struktúrának. Pakasszony már korábban elmondta, hogy most itt ez egy protektorátus, vagy ez egy független állam. A legitimitás megvizsgálása összefügg az alkotmányjal, és a Strasburgi Bíróság ítéleteit tiszteletben kell tartani. A második pont egy esettel, egy incidenssel függ össze, és be kell vallanom, hogy ez egy sajtó hír, egy kérelem a szerköztárság miniszterelnöke részéről, mégpedig azt követelte ő, hogy a sajtót bolykottálják. Azt hiszem, hogy egy miniszterelnök részéről ez maximum egy áprilisi tréfa lehet, ez teljes mértékben abszurd. Ez annyira abszurd, hogy ezt itt mindenképpen ki kell emelni, hogy mennyire fontos az, hogy a polgárokat tájékoztassák, és a sajtó szabad legyen, ezért módosításokat akarok benyújtani. Most pedig a bővítési főigazgatóság igazgatójának Mirál úrnak adom oda szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, Álnek úr. Először is meg szeretném köszönni Pakkasszonynak ezt a kitűnő jelentést. Teljes egészében egyetettek Pakkasszonynal a bosznia-hercegovinai helyzetről. A helyzet az elmúlt hónapokban romlott a reformok nagyon lassan haladnak előre, a gazdasági válság még megnehezíti a helyzetet, és 2010 a választások éve, ezért még nehezebb lesz előrelépéseket elérni. Ezt látjuk az elmúlt hetekben. Lázító retorika ütötte fel a fejét Bosznia-Hercegovinában, és ez csak megnehezíti a helyzetet. Nem sokkal azután, hogy Füle biztos és Lady Ashton elfoglalták a pozíciókat, meglátogatták az országot, hogy kinyilvánítsák, hogy látják európai jövője van ennek az országnak, másrészt pedig, hogy felszólítsák a vezetőket, hogy keményen dolgozzanak annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy Bosznia az elkövetkező években az EU fele tesz lépéseket. Ahhoz, hogy elérjük ezt a célt, ez a mi közös célunk, a bosznyák vezetőnek, vezetőknek igenis eredményeket kell felmutatniuk, és sajnos idáig sok eredményt nem mutattak fel. Az alkotmányos változások területén kell előrelépéseket megtenniük. Nagyon súlyos kísérlet történt múlt ősszel, és talán ez az egyetlen pont, ahol nem értek teljesen egyet Pakkasszonyjal, amikor az USA és az EU közösen, illetve a svéd elnökség képviseletében az EU a bizottsággal és a tanácssal komoly erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a minimum alkotmányos változtatásokat megfogalmazza. Nem mutatott ez nagyon messze, de egy picit működőképesebbé tette volna az államot. Másodszorban, és ez nagyon fontos, erről Pakasszony és mások is beszéltek ma délután, ez megfeleltette volna az alkotmányt az, európai ember, az emberi jogok európai nyilat, ö, egyezményének, Nos, a tavaly decemberi eh, ítélet fényében erre még nagyobb szükség van. Nem volt sikeres ez a kezdeményezés, de nagyon fontos volt ennek ellenére. Most pedig a bosnyák hatóságok előtt több opció áll, remélhetőleg eh, elfogadják az alkotmányt még a választások előtt a miniszterelnök néhány héttel ezelőtt egy akciótervet indított útjára, reményekkel telve vagyunk, hogy sikeres lesz ez az akcióterv, de nem vagyunk annyira optimisták mai napság, mint régebben, hiszen késedelmet szenvedett ez a folyamat, és mintha politikai akarat is hiányozna. Először fog előfordulni, hogy ez az EU-ba belépni szándékozó ország második választásokat tart úgy, hogy az állampolgárok közül nem mindenki rendelkezik választójoggal, aktív és passzív választójoggal. Ez tehát azt jelenti, hogy az ország a bilaterális megállapodás kettes cikkét nem veszi figyelembe, ezt erre fityet hány, tehát pakkasszonynak teljesen igazabban, amikor azt mondja, hogy mindent meg kell tennie ezen a helyzet megoldása érdekében, hiszen az EU-ba való belépés a szabályok elfogadását is jelenti. Ugyanilyen problematikus a népszavazás ügye, az Eurostat és a szarajevői képviselőkkel közösen találkozott tartottunk, hogy megint elfogad, elmagyarázzuk, hogy mit lehetne tenni a népszavazási törvény elfogadás érdekében, nem tudom, hogy sikeres lesz-e. Folytatjuk a hatóságokkal a rendszeres párbeszédet, a csatlakozási um, megállapodás 20 ország a stabilitási megállapodása és, és fejlesztési megállapodás már 20 ország ratifikálta, Ugyanakkor júniusban az állami fejlesztési ügynökségnek fel kell állnia Bosznia-Hercegovinában, és azt kell, hogy mondjam, hogy de rendelkezésünkre áll minden eszköz, melyet a régió más országában használunk, és még más országokban előrelépést látunk, Bosznia-Hercegovinában szinte semmit. Az egyedüli kivétel a vízumkönnyítés kérdése az elmúlt hónapokban jó előrelépést tapasztaltunk meg, azon gondolkozhatunk, hogy miért talán azért, mert a politikai döntéshozók félnek attól, hogy úgy olyan látszat jön létre, hogy nem tesznek meg mindezt az állampolgárok érdekében. Jó példája ez a vízumkönnyítés ügy, tehát annak, hogy elérhető a politikai konszenzus és megfelelő eredmények érhetőek el. A hatóságoktól kapott észrevételek alapján véglegesítjük az álláspontunkat, az értékelésünket, és bízunk benne, hogy javaslatunkat minél hamarabb megfogalmazhatjuk. De hogy fogalmazok nagyon világosan a vízum liberalizáció kérdésében? Ez egy kulcskérdés, valóban egy kulcskérdés. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok, a bosnyák állampolgárok számára vízum hozzáférés liberalizált legyen, de ez a tagállamok számára is nagyon fontos. A régióban minden ország számára ugyanez a úti terv, ugyanazt a módszertant, ugyanazt a megközelítést alkalmazunk minden ország esetében, és nagyon őszintén kell beszélnem itt ma este. A bizottságot nem lehet hibáztatni azért, mert az ország valamit nem ért el. Múlt évben, miközben a másik három ország, akik megkapták a vízummentes rezsimet, nem érték el. Bosznia-Hercegovina ma vízummentes lehetne, amennyiben a hatóságok rendesen dolgoztak volna. Végrehajtották volna a célokat, tehát a bizottságot nem lehet vádolni azzal, amit a bosnyák hatóságok nem tettek meg, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy elérjük eh, a vízum liberalizáció bevezetését, de egyelőre nincs itt ez az idő. Mi pakkaszonyjal összhangban problematikusnak tartjuk, hogy nagyon alacsony a vádemelések száma a háborús bűnök kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy a háborús bűnös, bűnökre vonatkozó stratégiát el kell fogadni, illetve ezt a stratégiát elfogadták, az akciótervet is, de az ide kapcsolódó törvényeket nem. Támogatjuk ezen felül pedig az igazságügyi rendszerreformját évek óta. 2010-et írunk, és most a reformok értékelését kértük, mielőtt amellett 2011-ben elköteleznénk magunkat, hogy az adófizetők pénzével egy olyan reformot támogassunk, amelyben nem látjuk a hatóságok részéről az igazi szándékot, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, illetve végrehajtsák ezeket. Egyetértek a civil társadalomról mondottakkal, az EU segítségével Szarajevóban sikerült az Outreach programot elindítani, ide tartozott, kiterjedt ez arra is, hogy a Európai Parlament és a Szarajevói Parlament képviselői találkoztak, de közvetlenül dolgozunk az NGO-kkal, a civil szervezetekkel. Van egy sor fiatal civil szervezet, mely nagy ígéretre ad okot, nagy reményekre ad okot, és a Rekon kezdeményezést elfogadták, a béke és megbékélés kezdeményezését a térség országaiban folytatják, amelynek segítségével a múltról akarják le, le, lebenteni fájtlat. Egyetértek Kukán kollégával is a tekintetben, hogy a médiumok függetlenségét érdemes volna kihangsúlyozni a jelentésben, és egy sor olyan kérdés van, amelyet a sok képviselő megemlített, de ezekről most nem beszélhetek az idő rövidsége okán, de a legtöbbel egyetértünk. Végezetül pedig egyetértek Pakkasszonyon abban is, hogy a két iskola egy háztető alatti rendszere elfogadhatatlan, hiszen így olyan generációk jön, növekednek fel, akik eh, legjobb esetben fityethennek egymásra, a legrosszabb esetben pedig ellenségnek tekint egymást, tekintik egymást. És eh, amikor ezt felvetettem, akkor azt mondták, hogy semmit nem értek az ország ügyeihez, hiszen itt az önazonosság, az identitás kérdésére van Kérem, hogy ezt nem is kommentálom, de értékeljék önök az oktatási kultúra kérdéséhez is hozzá szeretnénk járulni, de mint Pakasszony maga is említette, 13 különböző oktatási miniszter dolgozik e zsebkendőnyi országban, nem könnyű tehát a előrelépés. A Tempus program elindult az elmúlt években, az Erasmus Mundus kicsit nagyobb nehézségekkel indult el, hiszen nem volt nemzeti kapcsolattartó pont amelyek amelyből informálták volna az egyetemeket. Tehát lassan, de elindult ez is, de még nagy erőfeszítéseket kell tenni. Fontos tehát, hogy minnyáján közösen egy felelős vezetés iránti igényünket fogalmazzuk meg. És bizonyítsuk a lakosság számára, hogy jövőjük az EU-ban van, és a vízum liberalizáció ebben tekintetben egy fontos lépés lesz. Remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy az önjelentése pakasszony is hozzá fog járulni ahhoz, hogy ezt az üzenetet jobban közvetítsük Bosznia-Hercegovina felé. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az önök nem válaszolok, nem válaszolok. Köszönöm szépen, mondja a pakasszony, csak egy-két dolgot szeretnék ki térni, amit elfelejtettem. Köszönöm Edvárnak a médiumokról mondottakat, persze ezt elfelejtettem, ez nem probléma, mindenképpen beszélünk róla. És főleg ugye a független médiumokat támogatják. Aztán Virgin kollega arról beszélt, hogy Bosznia-Hercegovina európai jövőjét nem domborítjuk ki eléggé. Nem hiszem, hogy ez így van a jelentésebben. Olvasál még egyszer. Igenis, ki lett az domborítva. Aztán Kopa asszonynak, aki már nincs itt, azt mondom, hogy senki nem figyel a parlamentre a Balkánon, hogyha nem az ide igazságot mondjuk, hanem a realisták vagyunk. Az udvariasság egy dolog, de fontos, hogy nevén nevezzük a gyereket. Nem hiszem, hogy udvariatlan volnék, de nevén nevezem a gyerekeket, és ilyen módon értenek bennünket, hogyha Dodik urat ismerik, akkor tudhatják, hogy csak úgy lehet nála el valamit elérni, hogyha tényleg kerekperec meg mondjuk az igazságot. Köszönöm az észrevételeket, ezeket eh, figyelembe veszem, eh, mondjuk a Boszkott asszony észrevételeit. Arról beszéltünk, hogy egy világos úti tervre van szükség. De hát ez nem így van, hiszen a fő megbízott eh, irodájának bezárására vonatkozó úti terv már régóta fennáll, de a úti terv elvárásait nem teljesítik. A vízumliberalizáció úti terv pedig a polgároknak biztosított volna valami, de fityet hánytak rá, tehát összességében létezik minden területre úti terv. Aztán azt kérdezték tőlem, hogy mit tartok a madridi áll határozatról. Semmit sem. Azért, mert az utolsó pillanatban vetik ezt be a vitába, nem veszik figyelembe, hogy mit dolgoztak ki. Ugyanezt a hibát Bild és mások már az elmúlt években elkövették, kívülről próbáltak rájuk oktrajálni valamit, ahelyett, ahelyett hogy a Boszniában kidolgozott dokumentumokat vették volna figyelembe. Van eh, tehát dokumentum, amelyet a politikusok eh, dolgoztak ki, és hogyha pedig kívülről jövök ötletekkel, akkor egész egyszerűen protektorátusként kezelem az országot. Dudik kollega és mások eh, és azt mondták, hogy ezt a madridi határozatot nem írják alá. Az első júniusi konfer- június elsői konferenciáról pedig semmit nem tartok, Hogyha el akarnak menni, menjenek nyugodtan, de ez tényleg csak egy só lesz, semmi más. Úgy gondolom, igenis úgy gondolom, hogy a vízum liberalizációt nyom, nyáron végre lehet hajtani, hiszen még ereli kollégát hallottuk, azt mondta, hogy ha létezik úti terve a vízummentesség irányába, akkor, hogyha ezt teljesítik, akkor a vízummentesítést biztosítani kell. Hogyha teljesítik, liberalizálni kell a vízum kiadást, és szerintem teljesítették a bosnyákok épp úgy, mint az albánok. Fő megbízott, illetve EU. Higgyék el, utána jártam a kérdésnek. De kollégámnak mondom, nem az a kérdés számomra, hogy a fő megbízott és Lady Ashton most a delegációt helyettesíti, vagy pedig ő marad az, ami marad, és utána pedig a delegáció lesz más szereplő. Nem, ez egy másodrendű kérdés, de mindenképpen biztosítani kellene, hogy a két funkció ne ilyen egymás mellettiségben, egyben ilyen, de hát ebben más véleménye vagyunk. Aztán Mirel, kedves Mirel, Mirel, kedvesem, sokszor találkoztunk konferenciákon, amelyik fontosabbak voltak, mint a június 1 konferencia. Azt mondta, putting on the table. Ezt mondta szó szerint. Martinus most, meg Bild tavaly valamit letesznek az asztalra, ahelyett, hogy az organikusan létrejövőt felhasználják. Nem tudom, hogy miért gondoljuk mindig azt, hogy mi jobban meg tudnánk oldani a feladatokat, hogy nekünk kell hozni a dokumentumot. Igazuk van egyébként abban, hogy módosítani kell az alkotmányt. Megpróbálom évek óta az emberek gondolkodásába bevinni ezt a szempontot, de ugyanakkor nem lehet kívülről új alkotmányt meghatározni az ország számára, ha csak nem jönne létre egy másod idéteni találkozó. Hiszen választásokat tartanak Boszniában rendszeresen, a politikusokat megválasztják, éppen ezért nekik kell, válasz nekik kell dönteniük ezekben a kérdésekben. Köszönöm az észrevételeket, és persze, hogy javítja a dokumentumomat az észrevételük ott, ezt figyelembe veszek. Köszönöm szépen, köszönöm. Nos, hát azon gondolkozom, hogy jobb állapotban volna az ország, hogyha kevesebbet beszélnénk róla. De hiszen azt mondtam, hogy ez a helyzet hozza létre a vitát, és jobb volna, hogy jobb állapotban volna az ország. Nielsen, Nielsen asszony. Nem, először még bejelentem, hogy a jelentés eh, módosítóinak beinyújtási határideje április 30-a 12 óra, most pedig nem adom, április 13-a 12 óra, most pedig megadom Nikol Kiel Nielsennek, hogy eh, mutassa be jelentését, amely jelentés arra tesz javaslatot, hogy a Libe szakbizottság ne fogadja el a Pakisztánnal kötendő megállapodást. Tehát kérem, figyeljenek erre a jelentésre, hiszen hallatlanul izgalmas témával van dolgunk. Parancsoljon Nielsen asszony! Köszönöm, elnök úr! véleménytervezetet kell bemutatnom, és azt javasolnám, hogy ezt a visszafogadási megállapodást utasítsuk vissza. Az indokolásomban két végkövetkeztetésre támaszkodom. Először is az Európai Parlamentnek történelmi lehetősége kínálkozik arra, hogy felülvizsgálja ezt a visszafogadási megállapodást és befolyásolja annak tartalmát. A pakisztáni emberi jogi helyzetet elmélyültebben meg kell vizsgálni. Tudjuk, hogy 11 visszafogadási megállapodást kötöttek a múltban, anélkül, hogy ezekre a, ezek tartalmára a parlament befolyást gyakorolhatott volna. És most pedig erről a 11 megállapodásról nincs értékelés. A visszafogadás eredményét nem hozzák nyilvánosságra, és sem az Európai Parlamenttel, sem a tagállami parlamentekkel nem közöl, közlik ezt. Az Európai Parlament a közösségi jog végrehajtását e tekintetben nem tudja értékelni. Ez az értékelés elengedhetetlennek tűnik számomra, különösen amikor emberi jogokról van szó, mielőtt új visszafogadási megállapodásokat kötnénk harmadik országokkal. Az Európai Bizottság megígérte a megállapodások értékelését 2009 elő, vége előtt, de ez nem történt meg. Most olyan helyzetben vagyunk, amelyet a SWIFT megállapodással tartok összevethetőnek. Tehát nem az EU-Pakisztán megállapodást vonjuk kérdőre, vonjuk kétségbe, hanem általában a visszafogadási megállapodást. Ez az első megállapodás, amelyről vitázunk itt a parlamentben, mióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. A Lisszaboni szerződés révén a parlament fontos szerepet játszik, vétójoggal rendelkezik az ilyenfajta megállapodások megkötésénél. Éppen ezért azt ajánljuk, hogy a parlament töltse be a szerepét társjogalkotóként a bizottsággal és a tanácsra együtt, és azt javasolnám, hogy az EU-Pakisztán megállapodást utasítsuk vissza mindaddig, amíg a bizottság nem értékeli az eddigi megállapodásokat. Utalnék arra, hogy különösen hiányoznak a garanciák az emberi jogok vonatkozásában, és ezekre nem, és erre nem kaptam választ. A bizottság dokumentumában 2005-ös dokumentumban a visszafogadási megállapodásról esik szó, mely szerint valamennyi visszatoloncolás az illetékes hatóságok döntése, és itt a 51-es Genfi egyezmény rendelkezéseit kell figyelembe venni, valamint a nemzetközi szerződéseket, mint például a Dublin egyezményt, valamint a, az 50-es emberi jogi egyezményt. Az Európai Bizottság szerint senkit nem lehet visszataloncolni olyan államban, ahol komoly veszély fenyegetni, mint például kínzás, halálbüntetés, vagy egyéb embertelen vagy megalázó büntetések. Mindenki elismeri, hogy Pakisztánban nagyon nagy emberi jogsértési esetek vannak, tehát kínzás, becsületgyilkosság, kivégzések, nőkkel szembeni erőszak és a többi. A bizottság és a tanács egy visszafogadási megoldás, megállapodást ír alá egy olyan országgal, ahol nincs garancia az alapvető jogok betartását illetően. Az EU-Pakisztán visszafogadási megállapodásban nem szerepelnek garanciák. Az Európai Bizottság erre azt válaszolta, hogy a tagállamoknak kell biztosítani, hogy ne sértsék meg a visszatoloncolt pakisztániak alapvető jogait. Tehát itt a felelősség a tagállamoké szerintük. A 211-es cikk értelmében a bizottság a szerződések őre, és figyelnie kell arra, hogy a szerződéseket, valamint a közösségi jogot alkalmazzák. De a nemzetközi megállapodások, mint például a visszafogadási megállapodás az EK és a Pakisztán között, az Európai Bizottság felelősségéhez tartozik. A tanács a saját részéről azt mondja, hogy nem felelős ezért a visszafogadási megállapodásért. És ez zavarba ejtő, mert a tagállamok döntenek arról, hogy visszaküldik -e ezeket a bevándorlókat. Tehát ki és a felelősség. Csak egy példa. Egy hasonló megállapodás esetében Sri Lankában, nos, az 2004-ben lépett hatályba, annak ellenére, hogy milyen incidensek történtek az országban. Az EU a, a tamilok visszatérését nem akadályozta meg, noha az Európai Emberi Jogi Bíróság véleménye szerint a tamilok visszatoloncolása országokba az emberi jogi egyezmény megsértését jelenti. Vagy például az afgánok esetében, akiket Pakisztánba küldenek, hogyan lehet biztosítani, hogy jó bánásmódban részesülnek majd Pakisztánban? És és hogy megfelelő feltételek mellett küldik vissza majd Afganisztánba bevándorlókat. Tehát ez egy dominó hatás, hiszen Pakisztán aztán Afganisztánnal köt két oldalú megállapodást, melynek sem a tartalmát, sem az alkalmazási feltételeit nem ismerjük. Március 23-án, amikor feltettem a kérdéseket a bizottságnak, nem kaptam ezekre a választ. Az Európai Parlament 2003-as állásfoglalására hivatkoznék, és idézem, felszólítja a tagállamokat, hogy változtassa meg a szabályokat és a kiutasítási szabályokat, mert túlságosan gyakran sérülnek az emberi jogok és az emberi méltóság. Végezetül röviden azon kollégák felvetéseire reagálnék, akik az első eszmecsere során jelentkeztek szólásra ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és mindenki megállapította, hogy nagyon súlyos jogsért, emberi jogsértési problémák vannak ezzel a megállapodásról, mégis egyesek amellett szálltak sikra, hogy kössük meg ezt a megállapodást. Azt mondták, hogy van némi javulás Pakisztánban, anélkül, hogy kézzelfogható pontokat hoztak volna fel ennek igazolásául. Kérdemi, hogy milyen javulás tapasztalható. Pakisztánban továbbra is kényes az emberi jogi helyzet. Ez partnerországunk a terrorizmus ellen folytatott küzdelemben, éppen ezért támogatni kell ezt az országot. Emlékeztetnék arra, hogy a bizt titkos szolgálatok Pakisztánban mindig is a talibánokat támogatták, éppen ezért viselik a felelősség egy részét az afgánok drámájáért és az afganisztáni nők drámájáért. Köszönöm. Merci infiniment, Monsieur Président. Euh, Három megjegyzést, ha megengednek az ajánlással kapcsolatban amit hallottunk Nielsen asszonytól. Osztom Nielsen asszony aggodalmát, a pakisztáni instabil helyzetet és az emberi jogok, valamint a biztonság helyzetet illetően. Láttuk már, hogy hétfőn is mi történt Észak-Pakisztánban. Ez mutatja, hogy az állam gyenge, és nem tudja garantálni a biztonságot. De mégis azt mondom, hogy ilyen feltételek mellett kell, hogy legyen egy világos együttműködési keret a visszaküldésre vonatkozóan, különben kitesszük magunkat annak a veszélynek, hogy a tagállamok majd egyenként fognak az európai jogi kereten kívül cselekedni, improvizált szabályok alapján, és a szerződés hatodik cikke kimondja, hogy az Európai Unió képviselettel rendelkezik a bizottságban, és így az EU felügyelhetni az emberi jogok tiszteletben tartását a visszaküldés kapcsán, és így lehetne ebben szerepünk. Az afgán menekültekkel kapcsolatosan az a benyomás, hogy ennek az elfogadása egyet jelent az afgánok kiutasításával vagy visszaküldésével, megfelelő ellenőrzési lehetőségek nélkül, biztonságunk garantálása nélkül. De felhívom a figyelmet arra, hogy 2005 óta 1,5 millió afgánt küldtek vissza Afganisztánba, és többnyire önkéntes visszatérőkről volt szó, mégpedig az ENSZ menekültügyi főbiztosának felügyelete mellett. A menekültügyi főbiztos nagyon aktív ebben az országban, és felügyeli a menekültek helyzetét, tehát az EU részvétele üdvözlendő lenne ebben a folyamatban. Harmadsorban egyetértek azzal, amit Nilsson asszony elmondott, hogy kevés információ áll rendelkezésre. És én is azt mondom, hogy igen, elemezni kell a helyzetet, de ez nem érv. Amellett, hogy elutasítsuk ezt az egyezményt. Összességében megállapítható, hogy adatokra van szükség, információkra az egyezményhez, de ez azért nem jelenti azt, hogy ezt el kellene utasítani. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Viganin úr! Nagyon röviden, mert kiszaladtunk az időből, osztom mindazt, amit Kiel Nilsson asszony elmondott, komoly munkát végzett ezzel a tervezettel, de be kell látni, hogy vannak országok, ahol az emberi jogok helyzete nem jobb, mint Pakisztánban, és már van ilyen visszaküldési egyezményük az Európai Unióval. Éppen ezért szükség van arra, hogy értékeljük a megvalósulását ezeknek az egyezményeknek, és most először van lehetőségünk arra, hogy éljünk az új hatáskörünkkel. Most lehetőségünk van, hogy kérjünk ilyen értékelést, és felhívjuk a figyelmet ezekre a kérdésekre, amelyeket a jelentésében említ az érvek között. Eljárási szempontból kérdezem, gondolja-e, hogy nem kérhetnénk a Libe bizottságot, hogyha nem is utasítják el, legalább halasszák el ennek az egyezménynek a hatába lépését, ugyanis lehet, hogy meg lehetne várni a hatástanulmányokat, a már meglévő egyezményekkel kapcsolatban, aztán meg meg kellene nézni, hogy mi a bizottság reakciója, hogyan tudják garantálni, hogy ez a visszaküldési egyezmény figyelembe veszi az emberi jogi aspektusokat is, és azoknak a jogainak a tiszteletben tartását e, akiket érint ez az egyezmény. Hogyha nincs lehetőség a halasztásra, akkor elfogadjuk az ajánlást a bizottság részéről, és hát ahogy én látom, a LIBE bizottság is heves vitát folytat E, erről a kérdésről. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hajnó Marius kollega itt van a DJ Relax-től? Vagy kíván szólni? Pál Vosakevics vagyok. Hajnó úr nem tudott eljönni. Én képviselem a DJ Relax-et sok minden felmerült, és ha lehet, akkor élnék a lehetőséggel, hogy válaszoljak néhányra, ha van rá mód. Hát a tolmácsolása gond van, mert a tolmácsok már messze túl mentek a munkaidőn, úgyhogy, mint látják, gond van. Én azt mondanám, hogy Nézzon asszonyjal beszélje ezt még külön. de írásban is elküldheti a választ. Két dolog van, nagyon röviden, mert a tolmácsok abba hagyják. Aztán a Nielsen asszony. Két dolog. Köszönöm szépen. Az értékelés, a hatástanulmány és az emberi jogok védelme. Az értékelés fogunk értékelni hogy hogyan alkalmazzuk az eddigi visszaküldési egyezményeket, és a mandátum hogy néz ki, de a határidő 2010, nem 9. A stokholmi programban szerepel ez, és ezt a határidőt be fogjuk tartani. De, és ez vezet át a második kérdéshez, az emberi jogok védelméhez. Hangsúlyozni szeretném, és megpróbáltam már felhívni a figyelmet erre az elmúlt alkalommal is, hogy a visszaküldési egyezmény nem olyan jogszabály, ahol megismételjük azokat a jogokat, ahol már máshol le vannak fektetve. Ez csak azt mondja ki, hogy milyen felelőssége van a az egyes érintetteknek a nemzetközi szerződésekből következően is és ezek a kötelezettségek, a Genfi Egyezmény, az EU, aki, hát ezeket be kell tartani egyáltalán még mielőtt egyáltalán elkezdjük alkalmazni az egyezményt. Köszönöm, és akkor kérni azt hogy még röviden. Én az, az a benyomásom, hogy Pakisztánnak különböző e, különböző egyezményeket nem fogadott el, úgyhogy én nyugodt vagyok a magam részéről, de volt egy olyan kérdés, hogy nem lehetne várni az értékeléssel, vagy nem lehetne várni az év végéig. Hát, ez fontos, hogy akkor beszéljünk erről, ha megvan az értékelés. Ez nem az egyetlen kérdőjel volt, csak egyike a sok kérdőjelnek, és akkor mi beszélhetünk az EU-Pakisztáni Egyezményről. Köszönöm, és két dolgot, három dolgot röviden Az utolsó rész tartalmaz az ajánlásokat, és ha módosításokra lesz szükség, akkor azokat csak ezzel az utolsó ajánlással kapcsolatosan várjuk, és azt mondom, hogy a határidő péntek, április 9-12 óra, és a következő ülés pedig április 15 17 én lesz, és köszönjük a fordítóknak a munkáját.